Dear colleagues. Kedves kollégák, itt az ideje, hogy elkezdjük a délutáni munkát, és már is belevágunk. Eszmecserét fogunk folytatni Ladislav Mikó biztonságért felelős főigazgató helyettessel, a hormonháztartás zavaró anyagok tudományos kritériumairól szóló javaslatról, és mielőtt fejest ugranánk a az eszmecserébe. Szeretném a szakbizottságunkban sok szeretettel köszönteni a látogató csoportot. Rizsege kolléga látogató csoportja vesz most itt részt az ülésünkön. Nagyon örülünk, hogy a civil társadalom érdeklődik a szakbizottságunk munkája iránt. És számunkra is nagyon hasznos, hogy lehetőséget biztosítsunk önöknek, hogy megtekinthessék, hogy hogyan dolgozunk. Tehát köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk. And then now, and then now we can... És most akkor meg is kezdhetjük az eszmecserét. Azzal fogom kezdeni, hogy Mikó úrnak adom meg a szót, és őt hallgatjuk meg először, az Európai Bizottság álláspontja után pedig a vita következik. Afternoon. Uh- Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok Tisztelt képviselők, az ENVI szakbizottságban, hát először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottságban megvitathatjuk az endokrin disruptorok és egyéb hormonháztartás zavaró anyagok témáját. A mai beszámolom célja az az, hogy elmagyarázzam, hogy milyen módosításokat eszközöltünk az eredeti szövegtervezeten, amelyet november 18-án vitattunk meg a szakértőkkel és a tagállamokkal. Hozzá tennék még valamit, a lehető legnagyobb átláthatóságot biztosítandó, már föltettük ezt a szöveget a bizottság weboldalára, tehát ez bárki számára elérhető. Többször találkoztunk már szakértői szinten, az önök munkatársaival is, és nyilván hát nagyon kényes kérdésről van szó, ezt már többször megvitattuk de ebből is látható, hogy önök is nagy jelentőséget tulajdonnak ennek a témának. Az endokrin diszruptorok témája nagyon politikai jellegűvé vált, és a bizottságot sok vád érte. Elhangzott, hogy nem védjük eléggé az emberi egészséget, a környezetvédelmet, és így tovább azokkal a kritériumokkal, amelyeket meghatároztunk. De én szeretném önöket meggyőzni arról, hogy ez nem igaz. Igenis magas szintű védelmet biztosítunk az emberi egészség, mint pedig a környezetvédelme esetében is a jogszabályokkal. A jogszabályokon túl ezek a kritériumok tovább fogják erősíteni az EU politikáját az endokrin diszruptorok esetében. Ugye most átmeneti kritériumok vannak életben, ezek nem felelnek meg a célnak, és ezeket mindenképpen jobb kritériumokkal kell lecserélni, mielőbb. Szeretnék kitérni az aggályokra, amelyeket az egyes felek említettek a bizottság megpróbált ezekre az aggályokra reagálni, és ezért módosítottuk a szöveget, tehát próbáltunk tisztázni több pontot. Először is elhangzott az, hogy a bizottság csak az ismert hatásokat veszi figyelembe az emberben, az endokrin diszaptorok esetében, és a feltételezetteket pedig nem. Mi nem értettünk egyet ezzel az értelmezéssel. Úgy gondoltuk, hogy lehet ettől függetlenül még egy picit pontosítani ezt a témát. Voltak, akik komoly bizonyítási terhet írtak volna elő. A mikrofon kikapcsolódott. For translation. Okay, I will. Rendben van ez a tolmácsolás szempontjából. Elnézést kérek, hogyha túl gyorsan beszéltem, akkor figyelembe fogom venni, hogy tolmácsolás is van. It was a question about the burden. Tehát a bizonyítási tehernél tartottam. nem erről volt szó, ugyanis in vitro adatok, illetve állattirkon végzett eszkísérletekből származó adatok is szerepeltek már júniusban az információk között. Azonban a kritériumokra szóló szöveget pontosítandó, azt javasoltuk, hogy a non to cause an adverse effect angol szöveget cseréljük fel arra, hogy show an adverse effect, tehát, hogy káros hatást mutat és nem pedig azt, hogy káros hatása ismert. Ez a e, csomagolási, címkézési és osztályozási rendelettel kapcsolatban majd megoldja a problémákat, tehát az 1A kategória alkalmazható ismert karcinogén kategória, ez általában a humán e, kísérleti eredményekből származó bizonyítékok alapján lehet ezt e, felhasználni, és fel lehet használni a másik kategóriát, hogyha az állatkísérletekből származó információk érvényesek. Egyébként ugyanis félre lehet ezeket értelmezni, az endokrin, hogy az endokrin diszraptorokat hogyan címkézik. a CLP rendeletet nem lehet ide beépíteni. Az endokrin diszraptorok azonosítása valóban alapulhat állatkísérleteken, és nincsen szükség arra, hogy az emberekben a káros hatásokat demonstrálják. Tehát pontosan azt értük el, amit önök is kértek. Ez azt jelenti, hogy lefedik a kritériumok az endokrin diszraptorokat. Remélem, hogy ezzel a pontosítással hasznos információt adtam át önöknek. Fontos volt azt elmondani, hogy a bizottság egyáltalán nem akarta elkerülni ezt a fajta értelmezést. Az új kritériumokban szerepel egy másik megfogalmazás is, may cause adverse effects, tehát hogy káros hatásokat okozhat. Ez azért van, hogy a jelenleg életben lévő jogszabályokat is kövessük. Az előző eszmecserénk során merült fel ez a kérés, és mi ennek eleget tettünk. Végül pedig voltak kollégák, akik amiatt aggódtak, hogy az endokrin diszruptorok beazonosítása csak a nemzetközileg elfogadott tanulmányi protokollok alapján végzett kísérletek szerint történhet, tehát más szóval az volt az aggály, hogy lesznek olyan tanulmányok, olyan kísérletek, amelyek kizár, amelyeket kizár ez a szöveg, és pontosítottuk a szöveget, azt fogalmaztuk meg, hogy a tudományos bizonyítéknak nincsen semmifajta hierarchiája, tehát mindenfajta tudományos bizonyíték felhasználható az endokrin diszraptorok azonosításában, azonban a követelmények struktúráját továbbra is fenntartjuk, és persze a peer review szakirodalom továbbra is fennmarad. Ezek az előírások megfelelnek a tudományos szakma véleményének is. A bizottság a júniusban, ide júniusban nyújtotta be tehát ezeket a kritériumokat, és nem változik semmi, nincsenek kategóriák, nincsen átmeneti időszak, ugyanis a bizottság azt szeretné, hogy az új kritériumok mielőbb alkalmazásra is kerüljenek, tehát abban a pillanatban, hogy az életbe lép, a kritériumokat is alkalmazni kelljen. A növényvédelmi termékekre vonatkozó derogáció sem változik. Én tudom, hogy ez önök közül többeknek is aggodalomra ad okot. A parlament kiadott egy véleményt, és ebben ugye az szerepelt, hogy a bizottság túllépett a hatáskörén. Tisztában vagyunk ezekkel az aggályokkal. Én annyit tudok ismételni, a, megismételni, amit a biztosom válaszolt Lavéja úrnak, az önök elnökének. A növényvédelmi termékekre vonatkozó rendelet 38-as cikke lehetővé teszi a bizottságnak, hogy az ilyen technikai jellegű módosításokat végrehajtsa, a mindig aktuális technikai tudományos szakismeretek fényében. Aztán, ami az úgynevezett negligible exposure-t illeti, tehát az elhanyagolható kitettség, és a szöveget, ezt kicseréltük negligible risk from exposure, tehát elhanyagolható kockázat. És itt az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal 2013-as kiadványaira alapozunk, illetve a Fogyasztóvédelmi Tudományos Bizottság kiadványaira 2014-ből. Aztán pedig bármilyen anyag, amelyet endokrin receptornak azonosítanak be, nem kaphat engedélyezést, kivéve, hogyha nagyon szigorú feltételeket teljesít, és ezek a módosított feltételek további követelményeket támasztanak, tehát jobban kell a tudományos eredményeket figyelembe venni, és garantálni azt, hogy az emberi egészséget védjék. A nagyon kockázatos anyagok jóváhagyása nem engedélyezett, még a derogáció alatt sem, akkor sem, hogyha a kitettségnek való kockázat elhanyagolható. Ahogy mondtam már, november 18-án megvitattuk ezt a tervezetet a tagállamokkal és a szakértőkkel, és szeretném tájékoztatni önöket, hogy a tagállamok delegációi közül nagyon soknak még mindig nem volt hivatalos álláspontja akkor a tárgyalásokon ezekről a kritériumokról. Bizonyos aggályokat szerettünk volna figyelembe venni, és voltak olyan delegációk, akik további felülvizsgálatot kértek a szöveggel kapcsolatban, mások már el tudták volna fogadni. Azt kértük, hogy a módosított szövegtervezettel kapcsolatos megjegyzéseket november 30-ig küldjék el a delegációk, ez a holnapi napot jelenti. Vannak tehát lehetséges változtatások annak érdekében, hogy a tagállami álláspontokat figyelembe vegyük. Ugye tudja mindenki, hogyha nem tudunk észszerű álláspontot elfoglalni az új kritériumokkal kapcsolatban, akkor a régi kritériumok fognak tovább működni, megmaradni, annak ellenére, hogy ezek alkalmatlanok, nem felelnek meg a célnak, és ezt minden fél elismeri, mindenki tudja az endokrin diszruptorok miatt pontosan nagy szükség van arra, hogy ezeket az átmeneti kritériumokat felváltsuk az újakkal, és ezért nagyban számolítunk a parlament támogatására, hogy zöggenőmentesen gyorsan elfogadhassuk ezeket a feltételeket, ezeket a kritériumokat szeretnénk időt megtakarítani. Az EFSA-val és az EK-val már elkezdtünk egy útmutatón dolgozni, amely a kritériumok gyakorlati alkalmazásáról szól, tehát hogy ezeket azonnal végre lehessen hajtani abban a pillanatban, hogy a jogszabály életbe lép, és a mind a két ügynökségre vonatkozó megbízás a honlapunkon megtalálható. Mindezek után megköszönöm a figyelmüket, és természetesen nagyon szívesen várom a, a válaszolok a kérdéseikre, és várom a megjegyzéseiket. Köszönöm szépen. A szokásos uh, körrel kezdünk, tehát Gizege úr először. Ja, vielen Dank, Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Kedves Miko úr, önnek is nagyon köszönöm ezt az előadást, amiben bemutatta a bizottság álláspontját. A tudományos kritériumok meghatározásával vezető szerepet vállal az Európai Unió, és figyelnünk kell, védenünk kell az egészségünket, és arra is ügyelnünk kell, hogy az európai gazdaság versenyképes legyen, és az is maradjon. Úgy gondolom, hogy itt már egy olyan nagyon jó kiegyensúlyozott, jó kidolgozott javaslatot tettek az asztalra, és három javaslatom van először is az elkövetkezendőkkel kapcsolatban. Először is a dózis adja a a, a mérget, tehát, tehát a, ezt nem szabad elfelejtenünk, nem mindegy, hogy milyen adagolással használjuk ugyanezokat az anyagokat. Az egészség szempontjából vannak olyan anyagok, amelyek elképzelhetetlenek, viszont amelyek az élelmiszertermeléshez a mezőgazdaságban elengedhetetlenek. Éppen ezért munkahelyeket veszélyeztetünk, anélkül, hogy a lakosság egészére nézve egészségi előnyöket tudnánk elérni. Nem lehet ezeket az endokrin disruptorokat kategóriákba sorolni. Minden esetre nagyon nagy fokú bizonytalansághoz vezetne az engedélyezési eljárás a növényvédőszeretek esetében, világszerte az legszigorúbb eljárások közé tartozik. És azért, hogy ez így is maradjon, éppen ezért biztonságot kell teremtenünk, átláthatóságot az ipar és a hatóságok számára. Az úgynevezett elhanyagolható kitettség veszélyeztethetőség, veszélyeztetettség esetében a hatályos jogi előírásokhoz kell igazítani. Ezek a kivételt képező eljárások megfelelnek a nemzetközi ipari normáknak, és azt gondolom, hogy olyan szabályozást kell hoznunk, amely, amely kompatibilis a WTO rendelkezéseivel. És végezetül meglepőnek találjuk, hogy a bizottság a javaslatában se az EFSA, se a bizottság saját hatástanulmányát nem vette figyelembe. Ami az EFSA-t illeti, itt ezek az endokrin diszruptorok alapvetően a, a kockázatosságuk szempontjából kellene őket szabályozni. Aztán a másik, hogy ez a hatástanulmány, idézem, Agricultural and Trade. Tehát mielőtt ugyanazt a, biztos, ugyanazt a védelmet biztosítjuk ezeknek az anyagoknak az emberi egészség, illetve a mezőgazdaság szempontjából. Felhívjuk a bizottságot és ezt Mikortól hallottuk is, hogy senki nem érdekelt abban, hogy tovább késlekedjünk. Nagyon fontos a tervezés biztonsága, a jogbiztonság, minden érintett szereplő részére. Köszönöm. Thank you very much. Now Mr. Potts. Potts úr. thank you, Chair. Uh, first I would like to... Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak, hogy elmozdultak az irányunkba, de csak egy kis lépést tettek, és ez nem tűnik elégnek. Más megközelítésre van szükség továbbra is. Ugyanis maradt a hibája a szövegnek, kritériumok horizontálisak kell, hogy legyenek, pedig nem azok, és gyakorlatilag kozmetikai szerekre, egyébekre is érvényesnek kell, hogy legyenek a szabályok, de ez nem így van, mert az Európai Bizottság csak egy jogszöveghez, joganyaghoz nyúlt hozzá, egy területhez, és ez a fő hibája a javaslatnak. És aztán van még két kérdés, megjegyzés, probléma, Beszéltünk az elhanyagolható kitettségről, az elhanyagolható kockázatról, még hogyha el is fogadnám ezeket az érveket, mármint azokat, amiket ön ismertetett, emlékszem még egy szövegre a bizottságtól, amely annak idején négy kivételt tartalmazott. Egy másik részében a szövegnek az elhanyagolható kitettségnél, ugye ez egy kockázat alapú, és igazándiból az elővigyázatossági elv megfelelne meg. Aztán ugye a, a kivételek megadásakor egy másik megszövegezést alkalmaztak. Tehát a kérdésem az, hogy miért változtatták meg ezt a kockázat alapú megközelítést. Aztán, ami a definíciókat illeti, a bizottság mindig úgy mondta, hogy a WHO definíciókhoz kell tartania magát. Mindig ez volt az érv, mindig ezt halljuk a bizottságtól. Valójában attól tartok, hogy Hogyha megnézzük, akkor a bizottság azt mondja, hogy káros hatást okoz, miközben a WHO definícióban az van, hogy állítólag káros hatást okoz, vagy azt tartják arról, hogy káros hatást okoz. Tehát a szövegben megváltozik a WHO hozzáállás vagy megközelítés megváltoztatja a funkcióját az endokrin rendszernek, és endokrin módon lép fel. Tehát igazándiból nem tartja be a bizottság a WHO definícióját. Nem gondolják-e, hogy a bizottsági változtatás vagy változás az azt eredményezi, hogy a hatája a javaslatnak nem terjed ki bizonyos igen veszélyes anyagokra, és ezzel megint csak a WHO definíció problémájára vetem fel, vagy hívom fel a figyelmet. Gerling asszony, köszönöm, és köszönjük Mika úrnak, hogy eljött. Először is ismételni magam júniusban. A bizottságban azt mondtam, hogy az első szöveg nekem nem tetszett, hát a második szövegváltozat sem tetszik annyira. Különösen az, hogy a kettes opciót és nem pedig a négyes opciót választotta a bizottság. Ebben tehát nem történt változás, de igazándiból én többségi, eh, bocsánat, kisebbségi álláspontot képviseltem annak idején. Ennek ellenére örülök annak, hogy valami fajta kompromisszum alakulhatott ki. Olyan kritériumokat kellett megfogalmaznunk, amelyek mindannyiunk számára meg elfogadhatóak. Na most, ami a konkrét változtatásokat illeti, a bizottság megpróbálta valóban közelíteni a saját megközelítését a WHO megközelítéséhez, és a Ehm, annak idején a függeléket is elemeztük, és kritizáltuk, nem feltétlenül én. Ehm, úgy tűnik, hogy ehhez hozzányúltak, ehm, bár érdekelne az ezzel kapcsolatos álláspontjuk. Aztán bizonyos részek kikerültek az annexből, amelyek az emberkísérletek, embereken zajlott, embereken tartott tesztekről szóltak. A bizottság kitartott az eredeti e, változata mellett lényegében. Emellett e, a Tudom, hogy e, a kollégák nem értenek velem egyet, de a kockázatközelítésű megközelítés szerintem a leghasznosabb közegészségügyi szempontból, és ez számomra fontos. E, emellett emlékeztetnék, emlékeztetném a kollégákat, hogyha ezt most leszavazzuk, akkor az átmeneti kritériumok maradnak érvényben, amiket senki nem szeretett igazándiból. Ez pedig azokhoz képest egy komoly előrelépést jelez, és a kompromisszum szellemében e, azt gondolom, hogy ezt el kell fogadnunk. A bizottság így most megfelel a jogi kötelezettségének. Érdemes lenne nem ülnünk ezen az anyagon, hanem előre lépnünk és véget vetni a bizonytalanságnak, és el kellene fogadni ezeket a kritériumokat. Thank you very much. Now Mr. Eckhout. Eckhout úr. Köszönöm elnök úr, és köszönöm Mika úrnak, hogy magyarázatot adott bizonyos dolgokra. Mika úr azt mondta, hogy átpolitizálódott ez az anyag. Ez igaz, de a kérdés az az, hogy kipolitizálta át. És én azt gondolom, hogy az elejétől kezdve a bizottság politizálta át ezt az anyagot, amikor társadalmi-gazdasági következményekről beszélt 2013-ban, pedig figyelmeztették rá, hogy ne tegyék, még a bíróságra is szükség volt és még a bírósági ütélet után is, amikor azt mondta a bizottság, hogy tudományos kritériumokra van szükség, és állítsák le a hatástanulmányt, folytatták a hatástanulmányt, e, és aztán Judy Görlingre is reflektálva, és a Regulatory Scrutiny Board volt az, amely júniusban belépett, közbelépett. Judy Girlingnek tetszik ez nekünk, nem feltétlenül, de ez a board azt mondta, ez a tanács azt mondta, hogy a dózis, a potencia az nem eh, releváns az anyag azonosítására, és az option, a négyes opciót eh, el kell vetni ez alapján. És azt is mondják, hogy a jelenlegi hatás eh, elemzésnek metodológiai Eh, elfogultsága van, módszertani elfogultsága van, ami nagyon kemény kritika a Regulatory Scrutiny Boardról. Tehát, hogyha ez a board ez a, és a bíróság nem kritizálta a, bíróság, a bizottságot, eh, illetve ha ők kritizálták, akkor, akkor tényleg felmerül a kérdés, hogy ki volt az, aki, aki politizálta ezt az egész ügyet. Nyilván az Európai Bizottság, de érdemes lenne egy kicsit önkritikusabbnak lenni a bizottság részéről. És ugye tudjuk azt, hogy a négyes opciót szerette volna a bizottság, amit a Regulatory Scrutiny Board vetett el, azt mondva a bizottságnak, hogy nem engedhetik ezt meg maguknak, nem lehetséges. Ezért, ke, ezért került a javaslatba egy újabb csavar, és ezért voltunk mi nagyon kritikusak a javaslattal kapcsolatban. Egyrészt a kritériumokat kritizáltuk, másrészt a derogáció módosítását kritizáltuk. De ez most is így marad. Nem azért, mert én szeretek kritizálni intézkedéseket, vagy tervezeteket, hanem azért, mert nem válaszol a felvetésekre, nem oldja meg a problémákat. És érdemes most azt megnézni, hogy hogy változtatták meg a, a definíciót, endocrine modes of action, ez nem a WHO definíciója. A WHO definíciója az az, hogy megváltoztatja az endokrin rendszernek a működését, ami más, mint az önök szövege. Miért használ mégis más megfogalmazást a bizottság, mint a WHO? Aztán miért ebben a három eh, eh, úgymond parancsban a, biológia, a biological plausibility nem szerepel korábban említik, de nem része ennek a három parancsnak, ha úgy tetszik, mert nem követik a WHO szokásos procedúráját. Aztán jön a derogáció, és itt megint csak érdekessé válik a kérdés, és megint csak Julie Görlingre utalok. Itt van egy politikai álláspont, de azért van itt egy jogi probléma is e, a társ jogalkotó szerepét illetően. Amikor júniusban kritizáltunk, akkor azt is kértük, hogy a jogi szolgálat vizsgálja ezt meg. Tehát volt egy bírósági ítélet, volt a scrutiny board, és még a jogi szolgálat is azt mondta, hogy túlterjeszkedik a felhatalmazásán az Európai Bizottság. És gyakorlatilag ez már megalázó a bizottság számára, ami történik, mégis kitartanak, a bizottság annak idején azt mondta a parlamentnek, hogy de ez a változtatás, hogy kockázat alapúra térünk át, az jobb védelmet ad. Tehát megpróbálják azt mondani, hogy a mi érdekünkben, vagy a mi szempontjaink szerint változtatnak. E, ennek érdekében e, ezen, ettől függetlenül elvonnak persze tőlünk, vagy elvonnának tőlünk jogköröket, és aztán itt van ez a kiszivárogtatott dokumentum júliusból, amikor is az Európai Bizottság a kanadai és az amerikai nagykövetek, valamint mások előtt nyilatkoztak. Egyébként ezek és azt mondták a nagykövetek, hogy kockázat alapú megközelítés, illetve maximum residue levels kell. A bizottság a hazard approach mellett kardoskodott, de aztán végül a bizottságtól valaki azt mondja, hogy meg kell nézni a javaslatot, amely lehetőséget biztosít arra, hogy maximális maradványértékeket, maximum residue leveleket is figyelembe vegyünk, és ez válaszol az önök aggájére. Na most ez kettős beszéd. Tehát E, felénk úgy adják el, hogy jobban védenek bennünket, és ezzel egy időben a nagyköveteknek, az urugvái, kanadai, amerikai nagyköveteknek azt mondják, hogy valójában kockázat alapúvá teszik ezt a megközelítést, holott egyszer a kettő nem lett igaz. Ez a, ez a dokumentum mutatja, hogy a bizottság mit e, kíván elérni. E, nemzetközi nyomásra megváltoztatják a dokumentumot, ráadásul van egy saját hozzáállásuk. És amennyiben meg akarják változtatni a jogszabályt, lehetséges, de ezt társjogalkotói szinten kell megtenni, és nem pedig így. Egyébként ezt mondta ki az Európai Parlamentnek a jogi szolgálata is, tehát sajnálom, bizottság eh, valóban túlpolitizált az ügy, de maguk miatt, önök miatt túlpolitizált ez az ügy. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Pedicini. Köszönöm szépen. Pedicini úr következik. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm a bizottság képviselőjének, hogy itt az elméletet és a magyarázatokat elmondta. Én a endokrin diszruptorok azonosítára vonatkozó kritériumokról szeretnék szólni. Ugye mi történik akkor, hogyha lejár a határidő? Az Európai Bíróság is ítéletet hozott a, a cselekvés hiánya miatt, és gyakorlatilag az Európai Parlament is cenzúrázta úgymond az ügyet, de a bizottság még mindig ugyanebben az irányba megy, és most igen szerény óvatos módosításokat mutat be nekünk, amelyeket a tagállamok keményen kritizáltak. És azt mondja, hogy csak azokra az endokrin disznoptorokra fog ez vonatkozni, amelyekről bebizonyosodott, hogy károkat okoznak az emberi egészségben, pedig közben a WHO már azt mondja, hogy azokról, azokat is be kell títeni, amelyekről, amelyek esetében lehetséges, hogy kárt okoznak. Tehát az elővigyázatosság elvét is tiszteletben kell tartani. És ez a különb, különbségtétel, hogy milyen kockázat, vagy hogy elhanyagolható kockázat, vagy nem elhanyagolható kockázat, ez egy jogi kérdés, tehát ebben nem járhat el a bizottság. A biocid, illetve peszticid anyagok esetében is nagyon fontos ez, hogyha ezt elfogadják, akkor szembenézünk egy olyan helyzettel, hogy gyakorlatilag minden ugye bekerül a vízbe, a peszticidektől, a samponon át az összes termékig, és hozzá, és eljut az emberekig, tehát az emberi egészségre be, befolyással lesz, és nem tudjuk megvédeni sem a környezetet, sem az emberi egészséget. Dornánó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm a főigazgató helyettes úrnak is, hogy tájékoztatott bennünket. Az endokrin diszraptorok témája nagyon aktuális. Ma még a Le Monde-ban is szerepelt egy cikk, tudományos, nagyon elismert tudósok kritizálják a bizottság fellépését, az Európai Bizottság fellépését a témában, mert az ő vélemények szerint a bizottság az legkicsinyíti ezeknek az anyagoknak a veszélyességét tehát a tudományos közösség az más véleményen van. Merrák, prostatarák, agybetegségek, elhízás, deformációk, egy rengeteg tudományos tanulmány van, ami mutatja, hogy ez igenis komoly veszélyt jelent, és a, a tudományos világban is azon a véleményen vannak, hogy veszélyesek ezek az anyagok. Tehát az endokrin diszruptorok, az európai bizottság személyében másképp kellene, hogy megjelenjenek, az elővigyázatosság elvét alkalmazva nagyon szigorúan kellene vizsgálni ezeket az anyagokat. Kérdés tehát, hogy a bizottság hajlandó-e az európai állampolgárok egészségének az érdekeit figyelembe véve fellépni, nem pedig az ágazat és a nagyvállalatok érdekeit figyelembe véve az ő pozíciójukat megvédve fellépni ugyanis ez így eléggé szégyenletes. Felteszem önöknek a következő kérdést. A szabad liberális kereskedelem az vajon preferálandó-e akkor, hogyha ez azt jelenti, hogy az endokrin diszraptorok bekerülhetnek a környezetbe. Tudjuk, hogy az USA esetében mi a vélemény. Kérdezem, hogy önök megerősítik-e azt, hogy mekkora fenyegetettséget jelentenek ezek az anyagok az emberi egészségre? Vannak eredmények? hogyha ezt meg tudják erősíteni, hogy ennek milyen komoly a kockázata, akkor tudjuk, hogy már késedelmes a fellépés. Nagyon fontos ez a dosszié. A Le Monde egyébként több dokumentumot is közzétesz, nyilvánosságra hoz. Ezek az Európai Bizottság belső dokumentumai, az EFSA szakvéleményei például az endokrin disruptorokról, és kiderül a cikkből, hogy ezek részlehajló vélemények, ezeket előre megírták. Meg tudja ezt erősíteni nekem, uram? Megköszönöm a válaszát. Csinálom. Köszönöm szépen, és Dali asszony következik. Köszönöm szépen elnök úr. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk a bizottság képviselője, és elénk tárta a bizottság álláspontját, és válaszol a kérdéseinkre. Azt gondolom, hogy itt a legnagyobb aggodalom az, hogy ez a legutóbbi javaslat többek között azt kér, irreálisan magas szintű tudományos bizonyítékot és kritériumot kér, és így korlátoz azt a képességet, hogy ezeket azonosítsuk és szabályozzuk. És ezen a ponton konkrétan, különösen azokban az esetekben, amihol negatív hatásai vannak bizonyos anyagoknak, és ezeket be, meg tudjuk mutatni, be tudjuk mutatni, az adatok is mutatják a megváltozott hormonszinteket, és megmutatja, hogy megváltozott a hormonháztartás, hogy, hogy ez annak a következménye, hogy ilyen anyagok kerültek a szervezetbe. Ez nagyon ö, nehéz ezt bebizonyítani. Tehát itt a javaslat azt mut, ö, kéri, hogy a negatív hatást mutassuk ki, hogy negatív hatás van, és hogy ennek itt egy okokozati viszony van. És a bizottságtól azt kérdezem, hogy a bizottság miért kér pontosan erre a kapcsolatra, okokozati összefüggésre bizonyítva, hogy miért tenném, miért nehezebbé a bizonyítást, amit itt ez a javaslat megkövetelne. Egy másik dolog, Gott már említették a kollégák, az, hogy meg tudjuk változtatni egy pesticide, egy növényvédőszerről, hogy ez elhanyagolható mértékű kitettséget jelent. És, és azt gondolom, hogy a kockázatkezelési szint az együttdöntési eljárásban nem jelenik meg az ide vonatkozó jele ö, rendelet pedig magas szintű ö, védelmet biztosít a leginkább ö, vételen ö, kitettségnek, get, és ez amelyek a, az élelmiszerrel jelennek meg. És miért itt a legmagasabb a kitettségi szint? Az utolsó dolog, hogy amit éppen most hallottunk a bizottságtól, hogy ha egy minősített többséget eh, nem tud elérni a szakértői csoporton, megvan az a lehetőség, hogy a miniszterek úgy dönt, hogy miniszterek döntenek eh, nem szakértői, hanem eh, politikai szinten. A miniszterek tanácsa hozhat politikai döntést, és akkor ők fogják ezt a döntést meghozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor most Ebazi. Eh, eh, köszönöm, eh, elnök úr, és köszönöm, Mikó úr, hogy eljött. Én az endokrin diszruptorok szagájáról már évek óta beszélek, ugye kritériumokról, aztán ott volt a bírósági ítélet, aztán a parlament is mondja önöknek, hogy végezzék el a feladatukat és most pedig a javaslattal nem értünk egyet. Nehéz helyzetben van Európa, és amennyiben a bizottság nem védi meg az európai polgárok egészségét, akkor jön a bumeráng hatás, és az európai polgárok elfordulnak ott vannak egyrészt a nem kormányzati szervezetek, amelyek közül az egyik egy petíciót is indított, több millió európai polgár aláírta, vannak tagállamok, amelyek nem értenek egyet az önök javaslatával, és van-e az endokrin társaság is, amely egy tudományos társaság, és amely megkérdőjelezi a kritériumokat. Mi kell még önöknek ahhoz, hogy elmozduljanak, és nyilván érezzük mi a kanadaiak meg az amerikaiak befolyását is, amelyet erre a javaslatra gyakortak, gyakoroltak. Van egy cikk, amely van egy cikk, amelyik azt mondja, hogy az EFSA, ez a csodálatos ügynökség, amely eh, mindig szakértőket küld, eh, miközben néha titkosítja a tanulmányait, vagy nem bocsátja a rendelkezésre, és ők azt mondják, hogy az endokrin diszruptorokat azt úgy kell kezelni, mint, hogy, mint bármely más olyan vegyi anyagot, amely veszélyes az egészségre vagy a környezetre. Ön egybe van, egy, együttérte ezzel Mikó úr, vagy a bizottság egyetérte ezzel a definícióval, mert hogyha megnézzük a WHO-t, akkor őnekik nem tetszik ez az EFSA definíció, mert ők azt mondják, hogy a vegyi anyagok kockázat elemzési mechanizmusa az endokrin diszruptorok szempontjából nem alkalmazható. Na, most akkor az EFSA-val értenek egyet, vagy sem? Aztán az endokrin diszruptorokat akkor lehet engedélyezni, hogyha elhanyagolható az emberi kitettség veszélye. Nos, ez egy elég veszélyes logika, mert mert a veszély helyett a kockázat ö, ö, ö, szeretnénk. Tehát önök valójában az irányelvvel ellentétesen járnak el, e, mint egy hátulról e, támadnak, ha úgy tetszik, hátulról próbálják elhatá- elhárítani az akadályt, és ezért is e, volt szükséges a jogi szolgálat megkérdezése, akik azt mondták, hogy az önök megközelítése teljesen illegális aztán mit neveznek endokrin diszruptornak, Eh, az önök definíciója az annyira szigorú, hogy eh, az elővigyázatossági elv nem is eh, érvényesülhet. Én magam biológus vagyok, és én magam nem tudom az, hogy mi a hatása az endokrin diszkroptoroknak. A, a mod... de mettre des choses tellement strictes qu'on ne pourra jamais prouver. Tehát olyan, olyan, olyan, vesz, olyan szigorú feltételeket hoztak, amelyeket amelyeket nem is lehet, amelyeknek nem lehet megfelelni igazándiból. Rossz fényt vet mindez Európára, illetve az egészségvédelemre. És ahogy a kollégák is mondták, vannak hatások, egészségügyi hatások, rák, terméketlenség, már a gyerekkortól. Mi kell még önöknek? ne feküdjenek ennyire le az iparnak, hanem a közérdeket kell figyelembe venni. Mire várnak? And now, I think, uh... És akkor most uh, Mikó úrnak azt hiszem, hogy jó pár kérdésre kell válaszolnia. Öné a szó. Köszönöm szépen és köszönöm a reakciókat és a kérdéseket, és megpróbálok végig menni rajtuk. Remélem, hogy semmi fontosat nem hagyok ki. Először is úgy gondolom, hogy legalább részben értékelték a bemutatott változtatásokat, hiszen ezek választ adnak a korábban felvetett kérdésekre. Néhányuk azonban ö, ugyanarra tért ki, megint ugyanarra a kérdésre mutatott rá, úgyhogy megpróbálok világosabban, ö, egyetemben fogalmazni. Először is nézzük azt a kérdést, ami a ami ugye alapkérdésnek nevezett, nevezhetünk, hogy a hogy csak két és nem az összes vonatkozó jogszabályra vonatkozna, erre nagy, és miért? Ez nagyon egyszerű, e, de elmondom a mögöttes logikát. A mandátumunk erre a két rendeletre vonatkozott, a biocidokra, illetve a növényvédőszerekre vonatkozó rendeletre. Feltételezzük, és úgy gondol, tényleg úgy gondoljuk, hogy ha van egy politikai konszenzus, van egy elfogadott, széles körben elfogadott definíció, akkor ez tereli a vitát, az, az ez majd be fog szivárogni az egyéb rendeletekbe és egyéb jogszabályokba. Tehát a többi dolgokkal nem foglalkoztunk, mert ez nem volt benne, nem volt része a mandátumunknak. És ez meglehetősen széleskörű és átfogó munka lenne, lesz, amihoz megint csak sok idő kell. És azok a hatások, amelyektől tartanak, és ezt említették jó párszor, ezek a legnyilvánvalóbbak, és ezek a leginkább használt termékek eh, a biocidok, illetve a növényvédőszerek, és éppen ezért eh, ezeket közelítettük meg, eh, vettük sorra először. De, tehát esetre a jogi kötelezettségünk erre szólt. Aztán ugye azt is mondták, hogy nem reflektáltunk arra, ahogy a bíróság ellenünk ítélt, többször is elismertük, hogy valóban késésben vagyunk, de azt többször kértük, hogy ne értsük félre, ne értelmezzük félre a bírósági ítéletek, ítéletet. Ugyanis a bíróság nem mondta, hogy a hatásvizsgálat lenne a probléma, hanem azt mondták, hogy ezt kellő időben kellett volna végrehajtani. Nem az volt a kérdés, hogy ez önmagában jó vagy rossz, vagy hogy kellene vagy nem kellene csinálni. A lényeg az volt, hogy nem teljesítettük ezt a kötelezettségünket időben. Ezt már további köveke, korábbi viták során is mondtam, hogy ez a hatásvizsgálat nem csak egy olyan eszköz, amely közvetlenül kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan határozzunk meg egy definíciót, hanem arra a felelősségről is szól, hiszen jelenleg, hogyha az ember azt akarja, hogy az elfogadott definíció az első naptól kezdve, hogy hatályba lép a változás, működjön, akkor pontosan tudni kell, hogy konkrétan milyen dolgok fognak történni a rendszerben, és erre fel kell készülni. És azt gondolom, hogy az, az a felelősségteljes eljárás, hogyha megvizsgáljuk ezeknek a hatását. És ahogy látták, a javasolt definíció alapú és nem kockázat alapú. Tehát nem ez volt a lényege a hatásvizsgálatnak, de minden esetre tudnunk kellett azt, hogy mi a potenciális következménye, amit meg kell vizsgálnunk. Na most a konkrét kérdések. Többen is említették. Ez a megosztás, ez a kérdés, hogy az elhanyagolható kitettség vagy kockázat megkülönböztetése. Nézzük először azt a magyarázatot, ami a dolog jogi részét magyarázza meg. Azt tudjuk, hogy a parlament jogi szolgálata úgy véli, hogy túlléptük a hatáskörünket, amikor ezt javasoltuk. De ezt csak azt szeretném mondani, hogy mi is elvégeztük ugyanezt az elemzést, és a mi jogi szolgálatunk biztosított minket arról, hogy teljes mértékben a mandátumunk, felhatalmazásunk, a, a 78-as cikk szerinti felhatalmazásunkon belül vagyunk, hiszen figyelembe vesszük a legújabb tudományos eredményeket a definíció és az a, a mellékletek esetében. Tehát, hogy tökéletesen a saját hatáskörünkön belül járunk el, és itt kölcsönösen nem értünk egyet, és nem az én dolgom most azt megállapítani, hogy melyik jogi szolgálatnak van igaza. De ez volt az első kérdés, amit feltettünk, hogy tegyük, megtegyük, meglépjük, vagy ne lépjük. És erre egy nagyon világos, egyértelmű választ kaptunk. Tehát mi a saját jogi szolgálatunk elemzése, jogi álláspontja alapján jártunk el. Ami a tartalmat illeti nem nagyon örülök annak, hogyha itt a különböző értelmezéseket összekeverjük. A vita elején nagyon nehéz, kemény vita volt az igények, hogy legyen hatásosság, hogy megnézzük a modern megközelítéseket, kockázat megközelítéssel, és ez ugyanakkor volt egy nyomás, és ezt értjük, ezt a, ezt a nyomást, hogy az endokrin hatás, itt az egyes molekuláknak a hatását nagyon nehéz bizonyos szinten kimutatni, tehát a veszély alapú megközelítést kell választani, és éppen ezért követtük a WHO veszély alapú megközelítését és definícióját. Tehát ismétlem, a definíció egyértelműen veszély alapú, hazard-based. Ahol a kockázat megjelenik, az egy nagyon konkrét eset, nevezetesen a könnyítések, a derogációk. Kérdezzük, hogy összességében az endokrin diszruptorok esetében hány, mennyi derogációt adtunk? Nagyon kicsi arány, nem is tudom megmondani, hogy hány, de nagyon kicsi. De a lényeg az, hogy amikor a derogációkról beszélünk, akkor kell lenni valaminek, ami mérhető, ami működik, és ahol meg tudjuk határozni ezt. És kérdezem, hogy mi az elhanyagolható veszélyeztetettség. Én tudom, meg tudom fogalmazni, megvan a, ennek a megfelelő módszertana, hogy mi az a, az elhanyagolható veszélyeztetettség. Ez egy, ez egy nagyon ködös fogalom. Az elhanyagolható veszélyeztetettség azt jelenti, hogy nagyon kis mennyiségű anyaggal kerül az ember kapcsolatban, vagyunk kitéve ennek. Nagyon kis mennyiségűnek. Meg vagyunk róla győződve, hogy az endokrin diszruptorok esetén a kockázat magas lehet, még akkor is, hogyha egy nagyon kis koncentrációmú anyaggal ö, találkozik az ember. Tehát az elhanyagolható kockázat alacsonyabb, mint az elhanyagolható ö, veszélyeztetettség. Tehát ezt nagyon világosá szeretném tenni ezt a különbséget. Tehát sokkal pontosabban tudjuk leírni, és pont jobban járunk el az elhanyagolható kockázattal, és itt nincsen alternatív opció. Tehát ezt tudjuk, ezeket a szabályokat önök is jól tudják az, EPP, az EP-ben. E Tehát ezt nem szabad úgy tekinteni, hogy megváltoztatjuk a hozzáállásunkat, hiszen az továbbra is alapú Az elhanyagolható kockázat pedig lehet alkalmazni bizonyos derogáció könnyítések e- esetében, konkrét esetekben. A kritika, amely sok helyről érkezik, a civil szervezetektől, stb. azt mondják, hogy attól tartunk, hogy ezzel a hozzáállással akkor így megkerüljük ezt a bizonyos veszélyalapú definíciót, és a végén nem lesz egyetlen anyag sem a, a, a listán, mert, mert valahogy mindenféle derogációval mindent meg lehet kerülni, és ezt már sokszor elmondtam önöknek. Annak az információnak alapján, amivel rendelkezünk, abszolút meg vagyok győződve arról, hogy nincs olyan, hogy nulla tételes lista, igenis lesz olyan anyagok listája, átfogó, amelyeket be fogunk tiltani ezen definíció alapján. És az nem egyszerű ilyen, nem is olyan egyszerű ilyen derogációt, könnyítést kapni. És ami ehhez kapcsolódik, az az a kérdés, az az emereleg. Hiszen ez is ide kapcsolódik, hiszen mi definíció szerint azt mondjuk, hogy ha az adott anyagot betiltottuk, mert a definíció szerint, a javasolt definíció szerint endokrin diszruptornak minősül, akkor az MRL alapértelmezésben a lehető leg ö, ö, kisebb koncentrációban ö, jelöljük ezeket a maradékanyagokat, maradványanyagokat. És ez lehet a derogációban más, és erre nagyon őszinte választ tudok adni, Elméletileg igen, de be kell akkor bizonyítani, hogy ez az MRL, ez a marad, szermaradvány, nak nincsen semmiféle negatív hatása, nem jelent kockázatot az emberi egészségre. És ezt viszont csak e-, egyesével, egyedi alapon lehet elbírálni, és minden esetben, és ez nagyon fontos. Nagyon fontos látni azt, hogy azok az anyagok, amelyeket még nem vizsgáltunk meg, és de amelyek majd a veszély alapú definíció alapján endokrin diszruptornak fognak minősülni, az nem fordulhat elő, hogy a maximális maradékanyag szint megmaradjon, ez lejjebb fog menni az elokú alá, és ezt kell megvizsgálni az adott kérdés esetében, hogy ezt lehet-e lejjebb vinni és gyorsabban. De minden esetben tehát semmi esetben sem tételezhetjük fel, hogy a maximális megengedett maradvány szint magasabb legyen, sőt ennek az ellenkezője éppen, hogy csökkenni fog. Aztán kérdés volt még a definícióval kapcsolatban, ugye a WHO definíció, ugye nem szó szerint fordítottuk le, vettük át a definíciónkban azt fontos megvizsgálni, hogy mi a javaslat, javasolt definíció lényege. A meglévő két rendelet jogi keretében kellett dolgoznunk, és azt kellett összekötni, ami ezekben már szerepel, azzal a definícióval, amit most javaslunk. Ami már megvan, az egy nagyon közvetlen, korrekt értelmezése a WHO definíciónak, amelyet így módon emeltünk be a a rendeleteken keresztül az uniós jogba, és amely így végre is hajtható, végrehajtandó. Na most, magas szintű bizonyítás. Valószínűleg nem voltam egészen világos, vagy hogy milyen, javasl, milyen változást javaslunk. Tehát Am, hiszen amit most elmondtam, ugye a, a szövegezési változás pont erről szólt. Tehát nem igaz, hogy azt követelnénk, hogy bizonyítani kell, hogy negatív hatása van az emberi egészségre vagy szervezetre, hanem ugyanazt a bizonyítási szintet követeljük meg, mint ami a WHO definícióban szerepel, lehet ez in vitro vagy állatkísérleteken alapuló, hiszen az előző javaslat is úgy szövegeződött, mert hogy az első mondatból nem volt egészen világos, hanem kicsit lejjebb kellett olvasni ahhoz, hogy ez kiderüljön, és most így ebben annyit módosítottunk, hogy hamarabb szerepel a szövegben, de ezt nem változtattuk meg, hogy embereken kell bizonyítani. Tehát, hogyha hogy meg is magyarázzuk, hogy az in vitro, illetve az állatkísérletek is ide tartoznak, tehát nem feltétlenül kell embereken bizonyítva látni azt, hogy, hogy ez az anyag káros hatással bírna, tehát maradt a bizonyítás megkövetelt szintje. Aztán többen is említették a hatásosságot, a mandátum részeként, amely megvizsgálja az agrárszektor versenyképességét. Meg kell mondanom, hogy ez egy nagyon nehéz vita. Tényleg őszintén megmondanom, hogy ezt, ezt mindannyian látjuk, hogy kell lenni valaminek, ami nem, kompromi, ami nem kom, jelent kompromisszumot az emberi egészség szempontjából, de ugyanakkor, de nem hozza hátrányba a az agrárszektorunkat a világ többi részével szempontból úgy döntöttünk, hogy nem emeljük be a hatásosságot a alapú megközelítésbe, hiszen hosszú vita után úgy döntöttünk, hogy van egy nagyon konkrét dolog, módja annak, hogy ezek az endokrin anyagok hogyan működnek, és ezek nagyon kis koncentrációban működnek. Itt, itt néhány molekuláról beszélünk, amelynek már hatása van, és ez nagyon nehéz meghúzni, hogy hol van a határ éppen ezért lett veszélyalapú a definíció, és azért építjük meg ezt, ki ezt a rendszert, és nem emeljük be a hatásosságot. Tehát annak ellenére, hogy a kockázat alapú megközelítés jobban definiált tapasztalat szempontjából de itt elfogadtuk a veszély alapú megközelítés melletti érveket. Én magam is konkrétan megkérdeztem, hogyha hogy megkérdeztem, feltettem magamnak a kérdést, hogy egyetértek-e az EFSA-val, és ez tetszik nekem, mert nekem is megvan erről a véleményem, de emlékeztetnék arra, hogy ez a tisztelt ház és a társjogalkotók több évvel ezelőtt elhatározták, hogy ez nem jó, hogyha a kockázat kezelője ítéli meg a tudományt. Tehát úgy döntöttünk, hogy ketté választjuk a, a kockázat vizsgálatot és kezelést. A kockázat elemzést tudományos alapon fogjuk végezni, az EFSA és egyebeken keresztül, a, a kockázat ele, vizsgálók munkáját pedig a kockázat elemzők és kezelők fogják megítélni. Tehát nem a mi dolgunk megkérdőjelezni vagy, vagy értékelni a, a tár, annak a testületnek a tudományos munkáját, aki erre hivatott. Hivatalos véleményként értékelem az EFSA részéről, mint ami hivatalos tudományos szervünk. És ezen túl, ahogy már elmondtam, mivel úgy gondoljuk, hogy a kockázat kezelésben ezen tovább kell mennünk, arról beszélnek, hogy a, hogy a kockázat elemzés elegendő, mi a veszély alapú megállap, megközelítést kezeltük, hiszen ez annyira tág a, a, és tetágazó a vita az endokrin anyagokkal kapcsolatban. Tehát nem akarok olyan színben feltűnni, hogy ö, nem akarok úgy nyilatkozni, hogy most én egyetértek vagy nem értek, hanem köteles vagyok követni a véleményüket, amelyet a elemzés során kialakítanak. Aztán szeretnék emlékeztetni még egy dologra, többször is elhangzott, hogy attól tartunk, tartanak, hogy potenciálisan megengedjük olyan anyagok használatát, amely rákkeltő lehet, vagy kockázatos lehet terméke, emberi termékenység szempontjából, és általában ez a, itt van a kapcsolat a, a negatív hatás, illetve az endokrin homoháztartás között. Két dologra szeretnék emlékeztetni, amelyel szerintem pontosan tisztában vannak. Először is minden anyag, kockázat ö, értékelésnek van, kell megy át, és hogyha kockázatok vannak, akkor ezek már ott kiderülnek. Ezek néha nagyon nehezek, Éppen ezért a rendeletnek kötelessége megvizsgálni azt, hogy mutagén, karcinogén, stb. hatása is van-e. Hogyha van egy bizonyíték, akkor nem kell értékelni a kritériumokat. Tehát az endokrin diszruptorok esetén ugyanazt alkalmazzuk, amit már megvan. Tehát a karcinogén anyagokat nem lehet engedélyezni, és ez már így van a jogszabályban, már most is. De mivel az endokrén, tehát a hormonháztartási működés az ezen túlmutathat, ezért foglalkozunk ezzel a definíció keretében. Tehát nem igaz, egyszerűen nem igaz, hogy a karcinogén hatás, vagy a mutagén hatás nál erősebb lenne a definíció, mint itt. Ez pontosan lefektetett és már alkalmazott kritérium, és ezt terjesztjük ki az egyéb működésekre, amelyeket a hormonháztatáshoz kötetünk, és akkor így értjük meg azt, hogy mi a javasolt definíció lényege. És hogy én nagyon jól emlékszem a korábbi eszmecserékre és vitákra, hiszen én ö, voltam ezért felelés. A, a DGMV-ben beszéltünk erről, és az alapvita arról szólt, hogy, a, hogy mi volt eredetileg az asztalon. Az a kérdés, hogy a WHO dönt, definíciót használjuk, igen vagy nem, hogy kockázat vagy veszélyalapú megközelítést alkalmazunk, igen vagy nem, beemeljük-e hatásosságot, illetve, hogy a potenciális hatásokat is beemeljük, igen vagy nem. És mindegyénél az a válasz, hogy igen, azt követjük, amiről úgy gondoljuk, hogy helyes. Tehát tényleg szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy két évvel ezelőtt hol volt a vita, és most hol tartunk a javaslatunkkal. remélem, tényleg remélem, hogy ki tudtam térni minden észrevételre. Nem fogok reagálni azokra a felvetésre, hogy ki, ha megengedik, hogy ki politizált ezt a vitát, és ki sem. Elnök, köszönöm szépen. Meg kell köszönöm a, a bátorságát, hiszen ez a kérdés mindig is nagyon nehéz és kényes uh, itt a bizottságban megvitatni. Uh, biztosíthatom róla, hogy nagyon szoros figyelemmel és alaposan fogjuk átalanmányozni ezt az anyagot, és fogunk reagálni a bizottságnak, hogy javíthassunk ezen a javaslaton. És akkor most rátérhetünk a 15-ös napi rendi pontunkra, ami pedig eszmecser az Európai Bizottsággal a Városi Szennyvízről, és itt szeretném megadni a szót a bizottság képviselőjének. Tessék parancsolni. Köszönöm, elnök úr. Egy rövid ö, ö, előadással kezdeném, ami a kivetítőn is követhető. Köszönöm még egyszer, hogy meghívtak. Kérem azok, akik távoznak, azt gyorsan tegyék és csendben. Köszönöm, elnök úr. A jelentés fő pontjait gyorsan vázolnám önök előtt, és remélem, hogy ez tényleg gyorsan sikerül. Nos, először is e, elmondanám, hogy mik a fő pontjai a szennyvíz irányelvnek, amikor 20 évvel ezelőtt megszületett, akkor az volt az első legfontosabb cél, hogy gyűjtőrendszerek épüljenek ki, tehát gyűjtsék be a szennyvizet, emellett azt tisztítsák, és vannak szigorúbb vagy harmadlagos tisztítási előírások az érzékeny területeken vagy hogyha veszélyesebb anyagról van szó. És minden néhány évben szeretnék egyet visszalépni az ábrán, amit kivetítünk most. Menjünk visszább. Um, Tehát azok számára, akiket jobban érdekel a téma, a számvevőszék csinált néhány auditot, eh, miről szól a jelentés és miről nem. Nos, eh, alapvetően a végrehajtási státuszról beszéltünk, tehát az irányelvet milyen módon hajtják végre az egyes eh, országokban. Megnézzük, hogy milyen terveket készítettek el, milyen beruházási tervek és szükségletek vannak Eh, aztán megpróbáltuk megvizsgálni az összes eh, országot, ez most sajnos nem volt lehetséges, mert eh, az Olaszországból és Lengyelországból érkező adatok nem voltak alkalmasak az elemzésre, és nem fognak találni adatot Horvátországra vonatkozóan sem, mert őket még nem érinti, mivel átmeneti időszakot élveznek. Tehát nézzük akkor a főbb következtetéseket. Alapvetően ez árulja el, hogy hogyan is állunk. Az első oszlopban a gyűjtésről van szó, tehát a szennyvíz összegyűjtéséről és elnézést kérek, elhatároltuk az EU15-öket az EU13-tól, de ott van az adat az EU28-ra vonatkozóan is. Azért választottuk el őket, mert a kötelezettségek is mások voltak ebben az időszakban, amelyek ezeket az országokat terhelték tehát országcsoportokat terhelték. Nos, vannak olyan országok, az EU15, ahol már régebb óta hatályban volt az irányelv, ott nagyon magasak a szennyvíz összegyűjtő vagy gyűjtőrendszerek eredményei, a másodlagos kezelés is nagyon magas értéket mutat, és aztán az EU13-aknál, mert később csatlakoztak, későbbet hatályos rájuk a szabály, az ezért alacsonyabbak az adatok. Ezek nagyon beruházás igényes infrastruktúra elemek, és ezen kívül is voltak egyébként problémák, de erről majd, erre majd visszatérek. Ez az összhatás, illetve az összkép a jelentésből. Nos, mit tesz az Európai Bizottság? Négy különböző fellépésünk van, amelyek révén segíteni szeretnénk a tagállamokat. Először is van egy EU támogatás, illetve az EBB és egyéb források, a Jasper program, és ezen kívül a tagállamokkal leülünk kettesben is, és megpróbáljuk gyorsítani a folyamatokat, ezt folytatjuk majd a jövőben is, és néha eljárást is kell indítani. Jelenleg is van 20 jogi eljárás több tagállam ellen, vannak olyanok, amelyek most előkészítés alatt vannak. Következő ábra mutatja, a földrajzi eloszlását az előbb oszlopszerűen közölt adatoknak. Egyébként ezt majd megkapják. Alapvetően a kék a jó, mert ott magas szintű a végrehajtása a jogszabálynak. A piros az nagyon alacsony szintet jelent, a zöld és a citromsárga pedig köztes értékek. a jelentésben még egy dolgot figyelembe veszünk, az egyik az a beruházások, amelyek megint csak nagyon relevánsak az EU prioritásai, illetve a célok elérése szempontjából. Itt vannak bizonyos összegek, számok. A tagállamok saját becslése szerint a jelenlegi beruházások értéke az 22 milliárd euró per év. Ennek 25% az EU alapokból jön, 2015 és 2018-ban a beruházás igény, ez kicsit magasabb, 25 milliárd per év lesz, és azt is látjuk, hogy az EFSI eredmények, első eredményei, bár ez ennek, nem, ennek a, nem ennek a jelentésnek a része, de az efsi ből is vannak olyan beruházások, amik megvalósulnak. És akkor most jönnek a következtetések. Azt látjuk, hogy nagyon magas a megfelelési arány az irányelvnek való megfelelési arány az EU régi tagállamaiban, az EU15-nél vannak hát hiányosságok az EU13 körében, itt azonban komoly finanszírozási lehetőségek is vannak, a bizottság, az EBB együttműködnek ezekkel az országokkal, hogy eltűnjenek ezek a különbségek, emellett a az adatok feldolgozását is megpróbáljuk javítani, mert szerintünk is elfogadhatatlan, hogy nem tudunk minden ország eredményeiről beszámolni. A, az beruházási költségeket szeretnénk lejjebb vinni hosszú távon, és megnézzük azt, hogy hogy milyen hatással van mindez a gazdasági növekedésre és a munkahelyteremtésre. Noha ez egy környezetvédelmi tétel, alapvetően vannak olyan hatásai, amelyek pozitívak ebből a szempontból is, például ebben az ágazatban 600 ezer munkahely van nem akarom bőlére ereszteni, ha vannak kérdéseik, nagyon szívesen válaszolok. Thank you very much. Köszönöm. Szeretném megkérdezni a kollégákat, hogy világos volt-e, egyértelmű volt-e ez az előadás, van-e megjegyzés, kérdés? Mr. Brennan. Um, a question about um, Van egy kérdésem. Nagyon sok városi területen, az Egyesült Királyságban sok településen előfordul ez a probléma, az éghajlatváltozás miatt nagyon sokszor előfordul, hogy rövid idő alatt nagyon sok csapadék esik le, és a csapadék víz, vizet kezelni kell, mielőtt az bekerülne a befogadó vízrendszerekbe. Nagyon több olyan, nagyon sok esetben eltűntek azok a területek, amelyek ugye felszívták volna a vizet, az emberek kertjeit sokszor lebetonozták, autóparkolókat készítettek belőlük, és így tovább. Az 50, 60, 70, 80-as években nagyon sok házat úgy építettek, hogy volt eleve egy parkolóhely, ugye a házon kívül a többi rész pedig a kert volt, ami eső esetén ugye fel tudta szívni az esővizet, az emberek egyre inkább lebetonozzák a teljes kis előkert részt, tehát hogy az autóikat parkolni tudják, tehát ez azt jelenti, hogy a csapadékvíz nem tud sem beszivárogni, sem elpárologni, és a csurgalék ott marad. Ez komoly károkat okoz, és az Egyesült Királyságban ez különösen probléma, tehát hogy nincsenek ilyen porozós területek, amelyek a e, vizet be tudnák fogadni. Engem érdekelne, hogy az Európai Unió többi tagállamában is hasonló a helyzet. Köszönöm. Van még egy kérdés, Madame Dornánó szeretne kérdezni. Köszönöm szépen, elnök úr. A e, szennyvízkezelés e, az Európai Unióban nagyon sürgős, ugyanis ez komoly fenyegetettséget jelent az egyre inkább a városokban élő lakosság esetében. A tagállamok esetében ugye 120 millió európai emberről van szó, aki nem fér hozzá a vezetékes vízhez a lakásában. Tehát nagyon fontos ennek az erőforrásnak a kezelése. Örömmel látom, hogy az európai tagállamok nagy része egyébként teljesíti az irányelv feltételeit, tehát ami a szennyvizekre, illetve a maradékvizekre vonatkozik, és a vizek kezelésével kapcsolatos feltételeket is teljesítik. Az endokrin diszraptorok témája ugye nagyon aktuális, és azt itt is lehet említeni. Kétségtelen, hogy a programot működésbe kell hozni, viszont vannak területi problémák. Itt a finanszírozás az komoly nehézségekbe ütközik, mert az állami támogatás az korlátozott. Aztán a középületeket is összhangba kell hozni a jogszabályi előírásokkal, de vannak olyan közösségek, ahol ez nehézségekbe ütközik, tehát itt felmerül egy kérdés. A bizottság vajon elővetíte e valami fajta könnyítést az egyes aktuális helyzetek esetében, tehát ahol nehéz a finanszírozás. És a másik kérdés az, hogy mi a bizottságnak az álláspontja azzal kapcsolatban, hogy a bizonyos tagállamokban a végrehajtás az hiányos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha nincs más kérdés, akkor rögtön vissza is adom a szót a bizottságnak, hogy megválaszolja a felvetéseket. Köszönöm szépen. Az első kérdésre ugye azt mondanám, igen, ez a, a települési szennyvíz túlfolyásról beszélünk. Ebben az esetben nem hiszem, hogy ez csak az Egyesült Királyságban probléma, az gyakorlatilag valamennyi tagállamban probléma. Van valami fajta jogszabályozás, van ugye erre vonatkozó kötelezettség, gondolom ön tudja, hogy az Egyesült Királyságban, az Egyesült Királysággal kapcsolatban volt is egy igen komoly jogvita a témában. De röviden tehát az a válasz, hogy igen, ez egy probléma, és most vizsgálja a bizottság azt, hogy hogyan tudná segíteni a tagállamoknak ennek a kezelésében. A hatóságok és a szolgáltatók különböző mértékben már elkezdtek cselekedni, az egyik intézkedés, amit az Európai Bizottság aktívan támogat, bár az általános vízpolitika keretei belül ugye van, vannak vízmegtartó lépések, vannak nagyon jó példák, ahol a helyi hatóságok, a helyi önkormányzat összeült a többi partnerrel, a konfliktusok csökkentését garantálva, hogy ne kelljen a felesleges vizet elszállítani. Ennek az egészségügyi hatása is vannak, ugye, hogyha a csurgalék ott marad, tehát megpróbálják megoldani a problémát, valahogy megoldani a víz be, le, elszivárgását. És hát valószínű az eszközt felül kell vizsgálni, de azt mindenképpen elismerjük, és ezt a második kérdése válaszolva mondom, hogy nagyon fontos téma ez, és hát ugye konkrétan az, ez a szakaszos megközelítés alkalmazandó itt, hiszen a különböző méretű önkormányzatok képessége különböző a reagálásra. A phase-in úgymond már megvalósult valamilyen részben, tehát a nagyobb települések azok cselekedtek, és egyre inkább fokozatosan bevezetjük ezt a kötelezettséget a kisebb településekre vonatkozóan is, tehát mondjuk az 5000 lakos körüli településekre gondolok. Ez egy olyan határ, ahol ajánlásokat lehet megfogalmazni a tagállamoknak, nyilván a kisebb települések esetén is érdemes ezzel dolgozni, de a szubszidiaritás miatt, a szubszidiaritás okán nem írhatunk elő semmit hogy milyen, milyen cselekvés kötelező a tagállamoknak, hát nyilván ennek a közegészségügyi vonatkozásai, nemzeti szinten kell szabályozni. Köszönöm szépen a választ, mondja az elnök, és eznek a napirendi pontnak a tárgyalását ezzel le is zárhatjuk, tehát a városi szennyvíz témáját megvitattuk, és rátérhetünk a 16-os napirendi pontra az alacsony kockázatú biológiai növényvédőszerekről, egy állásfoglalási indítványtervezetről van szó, és vannak még társelőadók, akikre várunk, de a társelőadók közül Dortman úr és Pok úr itt van, sőt Ornano asszony, sőt Ornano asszony is itt van, úgyhogy azt gondolom, mondja az elnök, hogy a vitát azt megkezdhetjük, tehát az állásfoglalási indítványtervezet vitáját megkezdhetjük, mert van elég társelőadó. Nem tudom, ki akar kezdeni. Aki kezdeni kíván, annak megadom a szót. Parancsoljon. Yeah, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak ezzel kapcsolatban, mert egyhangúan szavazott mindenki, elég ritkán lehet ezt látni ebben a szakbizottságban, úgyhogy nagyon örülök ennek, és köszönöm a társadalmadóknak a támogatást. Látható, hogy valamennyi frakció támogatja a témát, a kis és középvállalkozók, civil szervezetek, patikák nagyon sokan támogatják ezt a lényeg az az, hogy kevésbé káros növényvédőszereket alkalmazzunk az élelmiszerek előállítása során, és előállítása során is így kíméljük az emberi egészséget és a környezetet is. Ha általános jellemzést kell, hogy adjak a kérdésről, akkor azt mondom, hogy az alacsony kockázatú biológiai növényvédőszerek a peszticidek erre vonatkozó rendeletben szerepelnek, vannak vegyi peszticidek, és vannak ilyen alacsony kockázatú biológiai növényvédőszerek, de itt csak 7 hatóanyagot engedélyeztek ebben a kategóriában, kategóriában, és ezek közül hat biológiai növényvédőszer, ami alacsony kockázatú. Nagyon sok esetben nincsen elegendő adat, és nagyon sok ilyen alacsony kockázatú szer esetében nincsen meg az engedélyezés, azért, mert nagyon hosszas az engedélyezési folyamat, és nem áll rendelkezésre elég tudományos adat. Ez a közégségügy, a talaj, a környezetvédelem, a piac szempontjából sem jó. Tehát valahogy ösztönözni kellene, könnyíteni kellene az alacsony kockázatú biológiai növényvédőszerek piacra jutását. Nem eh, egészíti ki sokkal a, szöveg a javaslatot, tehát a 1107 per 2009-es eh, rendeletet eh, módosítja, csak a biológiai növényvédőszerekre vonatkozik, amelyek alacsony kockázatúak, a vegyiekre nem tehát csak a biológiaiakról van itt szó, és tulajdonképpen a jóváhagyási eljárás egyszerűsítéséről és felgyorsításáról van szó. A bizottságot arra sürgetjük, hogy ezt részesítse előnyben, tehát a prioritás az legyen, hogy az alacsony kockázatú biológiai növényvédőszerek engedélyezése gyorsuljon föl és egyszerűsödjön le és legyenek nem jogalkotási eszközök, amelyekkel lehetővé tesszük, vagy erősítjük ezeknek a szereknek az elérhetőségét, piacra jutását. Amikor majd elérkezik az idő a hora, akkor ezt mondanám, hogy még ugye szeretnék a bizottságtól több információt kérni. Az ágazat az tulajdonképpen azt szeretné, hogy két éven belül egy fitness check valósuljon meg, tehát hogy megnézzük, hogy mennyire működik ez a jogszabály. A bizottság közön pedig a refit megközelítést támogatja, tehát ők a 1107 per 2009-es rendelet teljes refitjét akarják végrehajtani, pedig az akár 10 évet is igénybe vehet. Az EU jogszabályokban meglévő ellentmondásokat fel kell, fel kell oldani pontosan ez a helyzet a mostani esetben. A 1107-2009-es ugyanis előnyben részesíti a biológiai növényvédőszerek közül azokat, amelyek alacsony kockázatúak, a vegyiekhez képest, de közben a gyakorlatban semmilyen intézkedés nincs, ami ezt támogatná, tehát én ezzel kapcsolatban várnám majd a bizottságnak a reakcióját. Thank you very much. Herbert? Herbert következik. Sí, grazie. Um, ja, ich glaube... Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ehhez túl sokat hozzátenni nem nagyon lehet. Én is szeretnék a társ előadóknak megköszönni mindent, a munkát, hiszen itt a megközelítésben is egyet értettünk, és ez látszódott a ma délelőtti szavazásban. És ahogy a kolléga is mondta, a módosító a 2009-es 1107-es rendelete kapcsolatban. Ugye itt arról van szó, hogy rövidített eljárás ír elő az alacsony kockázatú növényvédőszerek esetén, de ez csak hat anyag esetében él, de már korábban is sokkal több szert ismertek el, ez a folyamat még tovább folyik, és ezeknek a köre folyamatosan bővül, és összességében egy gyorsabb ö, engedélyezési eljárásra van szükség az ilyen termékek esetében. Már csak azért is, mert szerencsére a tudomány ö, ma ezen a területen nagyon aktív, és nagy ö, vállalatok vannak, akik ezeket ö, a ö, szereket elő, elő is tudják állítani. Ahogy Pocs kolléga is mondta, egy mi is a fitness checket részesítenénk előnyben. Az elmúlt néhány napban szül, szül, kaptunk javaslatot az iparáktól, hogy hogy nem is annyira egy fitness ellenőre, hanem egy delegált jogi aktusra van szükség, amivel jobb szabályozást lehetne elérni, és ez még gyorsabb lenne, és ezt majd a módosítók ö, keretében majd meg fogjuk vizsgálni, hogy ez tudna-e működni, vagy hogy egy ilyen eljárás tudna-e működni, és hasznos lenne. De tény, hogy azok, akik ilyen termékeket kifejlesztenek, sokszor nem, ö, nem nagy vállalkozások, hanem kisebb szereplők, tudományos intézetek, kutatóintézetek, stb. És, ö, sokszor hiányzik a pénz, szükséges forrás az engedélyezéshez, elhúz, évekig elhúzódó engedélyezési eljárásokhoz, és azt gondolom, hogy a mezőgazdasági vállalkozások Európában itt, itt a alternatív értéket tudnánk kínálni azzal, hogy ilyen jellegű növényvédőszereket is tudunk ajánlani, és pontosan ez a fogyasztók érdekeit és a környezet érdekeit is szolgálná. Tehát azt gondolom, hogy a pozitív, a ma pozitív szavazás után azt gondolom, hogy itt az állásfogláson tovább kell dolgozni, hogy tulajdonképpen a bizottság felé ugye az fontos jelzés, hogy gyors megoldást kell találni, ahogy a kollégám már mondta, hogy ez a refit évekig tarthat, és azt ö, senkinek nem jó, főleg nem a gazdálkodóknak. Köszönöm szépen. Thank you very much. Now... Köszönöm szépen. Dornán asszony. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is társadalmadó vagyok, úgyhogy először szeretnék egy pontosítást tenni, ami az egészségügyi kockázatot illeti a hagyományos vegyi növényvédőszerek használata esetén meg kell különbözni azok, különböztetni azokat a termesztőket, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak ezekkel a szerekkel a lakosság többi részétől. Tehát ki kell hangsúlyozni, hogy az előzőek egészsége még nagyobb veszélyben van ezeknek a vegyi ö, növényvédőszereknek a használata miatt. A vita még mindig nyitott az a kapcsolatban, hogy bizonyos a biogazdálkodásban hány százalékban lehessen alkalmazni ilyen vegyi növényvédőszereket. Pedig úgy tűnik, hogy a biológiai növényvédőszerek a megfelelő alternatívát jelentik. A mi feladatunk az, hogy megvédjük a biogazdálkodást, illetve az egészségi pozitív egészségi hatásait ezeknek a termékeknek. A jóváhagyási eljárás nagyon hosszas, mielőtt az érintett biológiai növényvédőszer, amely alacsony kockázatú piacra kerülhet. Ezért én azt gondolom, hogy Érdemes kihangsúlyozni, hogy ez az akadály még inkább aggasztó, hogyha látjuk, hogy milyen oligopóliumok léteznek a vegyiparban, és ez az ágazat, amely ugye előállítja a növényvédőszereket, nagyon fix szerkezetű, tehát ezek az oligopóliumok nem adnak lehetőséget az alacsony kockázatú biológiai növényvédőszereket gyártó cégek megjelenésére. Itt óriás cégek vannak, gondoljunk a Bayer-Monsanto fúziójára és más példákra. Ezt érdemes tehát megjegyezni. A másik pedig a az alacsony kockázatú biológiai növényvédőszerek jóváhagyása nem pontosan úgy zajlik, ahogy ezt a szöveg leírja. A realitás az tulajdonképpen a következő. Ha nincs megfelelő fejlesztés és innováció, akkor ezek a termékek kevésbé hatékonyak, mint a vegyi szintetikus szerek. Meg kell változtatni ezt a helyzetet tehát Remélhetőleg nyilvános vita lesz majd arról, hogy a termesztőknek um, rendelkezésre lehessen bocsájtani alacsony kockázatú biológiai növényvédőszereket. Szerintem mi ö, um, már biztosak lehetünk abban, hogy erre van szükség, tehát cselekednünk kell, és az olyan ö, um, termesztési módszereket kell támogatni, amelyek a fenntartható fejlődést uh, támogatják, illetve teszik lehetővé, tehát a vegyi növényvédőszerektől meg kell szabadulni. És ami pedig a, a fito egészségügyi, tehát növény egészségügyi szerek rendelkezésre állását illeti, Érdemes figyelembe venni annak a szakcsoportnak az ajánlásait, amelyben a tagállamok és az EFTA vettek részt. Ez azt jelenti egyébként, hogy a tagállamok is részt vesznek ebben a munkában, részt vesznek a folyamatban. Aztán pedig az európai tagállamok előjogait figyelembe kell venni. Ide tartozik a növényegészségügyi termékek jóváhagyása, engedélyezése, tehát a hatóanyagok engedélyezése. Tehát ez nem azt jelenti, hogy fel akarunk bármit is gyorsítani, vagy pedig bármilyen kárt akarunk okozni a tagállamoknak. Köszönöm. Köszönöm, hogyha nincs más megjegyzés, nem tudom, van-e még valaki, aki szólni kíván? Ha nem, akkor visszaadom a szót. De akkor Delája asszony következik. Köszönöm szépen, mondja Delája asszony, elnök úr. Az előttem szóló által elmondottakhoz csatlakozom, ugye sokat Beszéltünk már a vegyi peszticidekről, illetve az alacsony kockázatú biológiai növényvédőszerekről, és nem mindig pragmatikus ez a vita, sokszor dogmákat hangoztatnak. A természet fedezte fel ezeket a növényvédőszereket úgymond, vagy állította elő, nem pedig a vegyipar. Legyünk nagyon óvatosak és prudensek, és bánjunk óvatosan a helyzettel, tehát azért ne engedélyezzük határok, nél, határok nélkül, időkorlátok nélkül a szereket, miközben a tudományos fejlődés folyamatosan újabb és újabb eredményeket produkál. Tehát ezzel lépést kell tartani a biológiai növényvédőszerek esetében is, ugyanúgy, ahogy ez a hagyományos szerek esetében megtörténik, tehát a kutatást és az innovációt általánosságban is ösztönözni kell. Nem hiszem, hogy az egyik szert a másikkal szembe kell állítani, most a termesztőknek az átláthatóságra van szükség, és arra, hogy az ő munkájukat meg lehessen védeni, és fontosnak tartom, hogy a tagállamokat is támogassuk abban, hogy tájékozott döntést tudjanak hozni, illetve tájékozott eszmecserét tudjanak folytatni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Balcó úr, parancsoljon! Csak most jelentkeztem, mert egy kérdés vetődött föl bennem, amit nagyon röviden föl tudok tenni. Ha mi a környezetünket meg akarjuk védeni az üveghatású gázoktól, akkor ezt olyan fontos dolognak tartjuk, hogy a szénmentes technológiákat támogatjuk. Közösségi pénzből, állami pénzből preferáljuk a napenergia, szélenergiát. nem az a, az a kérdés merül föl, hogyha az emberi egészség védelmében eh, mi támogatni akarjuk ezeket a típusú növényvédőszereket, akkor vajon van-e annak akadálya a mi jelenlegi Európai Uniós szabályzatokon belül, hogy adott esetben ezek elterjesztése érdekében közösségi állami támogatást is alkalmazhassunk. Köszönöm szépen. Thank you very much. I... Köszönöm. Nem tudom, hogy vannak-e még Mások, akik kérdezni szeretnének a bizottságtól az alacsony kockázatú biológiai növényvédőszerekről, hogyha nem, akkor megadnám a szót a bizottságnak a válaszadásra. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! A bizottság üdvözli ezt a vitát, és úgy gondolom, hogy mindannyian tisztában vagyunk az itt tárgyalt és felvetett kérdésekkel. hiszen tudjuk azt, hogy már történtek lépések, illetve vannak folyamatban, annak érdekében, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzunk, és felgyorsítsuk a munkafolyamatot. Először is engedjék meg, hogy emlékeztessek a jelenlegi szabályozás elveire az, a szerek engedélyezése, amelyeket növényvédő szereként használunk, legyenek azok mesterségesek vagy biológiailag, csak úgy lehetséges, hogy ezeket a szereket kockázat elemzésnek vetünk alá. Itt a rendszer nem különbözteti meg a, a biológiai vagy mesterségesen előállított anyagok esetében. Ezt általában hosszú folyamatnak tekintik, nehézkesnek, drága, főleg azok tekintik ezt ö, drágának és hosszúnak, nehézkesnek, akik mondjuk kis cég és valamiféle biológiai növényvédőszert kívánna értékes piacra dobni. De a rendszer nem különbözteti meg, tehát ahogy mondtam, a, biológiai és mesterséges növényvédőszereket, viszont a két fajta anyagok esetén különböző adatokatra van szükség. Ez csak, csak e- egy sikeres, pozitív kockázatelemzés után tudjuk, tudunk bizonyos anyagokat alacsony kockázatú növényvédőszerként kategorizálni de vannak mondjuk kategóriának, ugye vannak hogy alapvető anyagok, aztán van egy másik kategória, hogy mesterséges és egyebek. És ez a besorolás, hogy alacsony kockázatú anyag nem tesz különbséget biológiai, illetve mesterségesen előállított növényvédőszerek között. Tehát ez a jelenlegi jogi szab, jogszabályi rendszer, amely megengedi mind a biológiai, mind a mesterségesen előállított ö, növényvédőszerek esetén, hogy ezeket ö, alacsony kockázatúként soroljuk be a kockázatelemzést követően. Itt kicsit zavaros ez a, megzavart minket, ugye, hogy itt, itt kimondottan a biológiai ö, alacsony kockázatú növényvédőszerekről beszélünk, ez a kategória mint olyan nincsen. Nem létezik a jogszabályban. Ugye a szóbeli kérdés, amit ma délelőtt elfogadtak, és ez itt előttünk lévő szöveg, és itt idézem, alacsony kockázatú anyagokról, low risk substances ről beszél. Tehát ezeknek kell prioritást biztosítanunk. Az állásfoglalás tervezet felsorol néhány lépést, néhány azonnali lépést, a, a, amely a bizottság, a tagállamok, illetve a növényvédő ügynökség felé irányul, hogy hogy ezek az alacsony kockázatú szerek, biológiai alacsony kockázatú szerek gyorsabban a piacra kerülhessenek. És ezek egyike is, ezt is mondtuk, ezen lépések némelyike már folyamatban van. A holland elnökség alatt folytattunk vitát a felvetett szempontokról, és egy, abban állapodtunk meg az elnökség alatt, hogy végrehajtunk egy tervet, amivel elősegítjük a fenntartható növényvédelmet. És ezek, amelyeket most végzünk, ezek a lépések a jelenlegi jogi, jogi keretben, jogi, jogi, jogszabályi keretben, ezek többfélék, felvizsgáljuk azokat a kritériumokat, amelyek alapján alacsony kockázatúnak lehet minősíteni egy adott szert. ezt, ezeket, ezeket a kritériumokat 2009-ben fogadták el, és már nem biztos, hogy lefedik vagy megfelelően kezelik a biológiai anyagokat, alacsony kockázatoként sorolják be ezek alapján, a kritériumok alapján. Tehát készült egy tervezet, és ez sok dologra rá fog világítani, és magyarázatot ad, és lefekteti, hogy feromonok, mikroorganizmusok, és bizonyos vírusokat alapértelmezésben alacsony kockázatú anyagként fogunk besorolni. Van egy úgynevezett visszacsatolási feedback mechanizmus, hogy bizonyos pont után most van egy közvéleménykutatás, ezt a tervezetet sok érintett szereplő bevonásával készítettük nem csak a mezőgazdasági szereplőkkel, hanem civil szervezetek, gazdálkodók és egyéb egyesületek, szervezeteket is bevontunk ebbe a munkába, és ezt nem sokára is fogjuk fogadni. Ez, a, ez az egyik legnagyobb léptékű lépés a részünkről, és ez természetesen a tanács és a parlament is meg fogja vizsgálni és vitatni. És a cél a jelenlegi szabályozási keretben az, hogy támogassuk az alacsony kockázatú szerek elérhetőségét, piacra kerülését. Jelenleg elég nagy számú olyan szer van, amelyeket potenciálisan tekinthetünk alacsony kockázatúnak. Ugye ezt tíz évvel ezelőtt fogadták el, egy olyan időben, amikor ez a kategória még nem létezett, viszont most ugyanazon a szinten kell őket kategorizálni, mint a magas kockázatúakat. Ezekből nagyon sok van a piacon. És ezek az engedélyeket most vannak azon a ponton, hogy meg fogják újítani, hiszen már ugye tíz éve a piacon vannak, és ebben a megújítási programban prioritást adunk, biztosítunk azon szereknek, amelyeket a bizottság szakértők segítségével úgy tekint, mint alacsony kockázatú szerek, és ennek segítségével, és így tudjuk ezeket prioritásként kezelni. És így hamarabb élvezhetjük az a jogszabályok előnyeit, amelyeket a jogszabály az alacsony kockázatú szereknek biztosít. És hogy áthidaljuk ezt a űrt a mostani időpont, illetve a megújítási folyamat vége között, hiszen ez továbbra is nagyon részletes, bonyolult, időigényes a kockázatelemzési folyamat. Tehát azért, hogy ezt áthidaljuk, ezt a hiátust, egy nem kötelező jellegű listát állítottunk össze az alacsony kockázatú anyagokról, amik, ami lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy prioritást állítsanak fel, és prioritást tudjanak biztosítani önkéntes alapon a kockázatelemzési eljárásban, és az itt felsorolt anyagokat ö, támogassák és beemeljék a növényvédő ö, szerek alkalmazásába rendszerébe. A, nem az azonnali lépések közé soroltuk, de felvetették a, azt, hogy mi ezeknek a szereknek a hatásossága. Ugye sokszor ezek kevésbé hatásosak, mint a mesterséges növényvédőszerek. Az Európai Növényvédő Szervezet, amely túlmuta, túlmutat, ami nem csak, ennek nem csak uniós országokat tagjai, hanem egyéb kelet-európai, illetve fölközi tengeri országig gok is tagjai, jelenleg útmutatót dolgoz ki arra nézve, hogy sokkal pontosabban lehessen megállapítani az alacsony kockázatú szerek hatásosságát. Ezt az útmutatót jövő év végén várhatjuk. A refit eljárással kapcsolatban is volt kérdés. A bizottság úgy döntött, hogy az összes növényvédőszerrel kapcsolatos szabályozást refit eljárás alá vonja, nem, nem csak fitcsek alá, hiszen ez tovább mutat, ez nyilván több, több időbe telik. A, a refit esetén a menetrend is most van közvélemény kutatás alatt, és akkor fogjuk ezt elfogadni, hogyha a kedvező fogadtatásra talál. Látjuk azt a kívánalmat, hogy legyen definíció a, biológiai növényvédőszerekre, ugye ezt is át fogjuk tekinteni, felülvizsgálni. Ez is tényleg igazából ez egy jövőbeli szabályzásnak a része lehet, hiszen a jelenlegi szabályozás, szabályozás a jelenlegi formájában nem rendelkezik ezen fajtájú növényvédő szerekről külön remélem sikerült megmutatni, hogy ezen a dolg kérdésen aktívan dolgozunk, és remél úgy számítjuk, hogy 2017 első fél évében már lesznek eredményeink. De az alapelv továbbra is az, hogy egy szert kockázatelemzés alá kell vonni, függetlenül attól, hogy mesterségesen eltött vagy biológiai jellegű szerről beszélünk, és ezen át kell, sikeresen át kell esni ezen az eljáráson, minden, független attól, hogy ez mennyire biztonságos az állati emberi egészségre, illetve a környezetre vonatkozóan. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen ezt a választ, és azt gondolok, hogy most akkor felfüggesztjük az ülést 5 óra 30-ig, mert akkor kerül sorra az utolsó napi rendi pontunk a Daniel Kaela Crespo részvételével a fenntartható fejlesztési célokról, és éppen ezért most felfüggesztjük az ülésünket, és folytatjuk fél hatkor. Köszönöm szépen! Köszönöm.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

Kedves kollégák, kedves főigazgató úr, sajnos, vagy hát sajnos, vagy nem sajnos, folytatjuk a munkánkat, folytatnunk kell a munkánkat. Van még egy napirendi pontunk, ez pedig az eszmecsere Daniel Kaleja Crespo környezetvédelemért felelős főigazgató úrral a fenntartható fejlesztési célokról. A bizottság november 22-én fogadta el az orientációs csomagot, a fenntartható fejlesztési célokról szóló anyagot az EU-s végrehajtásról, azt hiszem a legjobb az lenne, hogyha közvetlenül a főigazgatótól hallanánk, hogy mi az, amit vállaltunk. Ma délelőtt a koordinátorok úgy döntöttek, hogy saját kezdeményezésű jelentést fogunk készíteni ebben a témában, és tovább kell, hogy folytassuk az eszmecserét tehát a jövőben. Már is azzal kezdjük, hogy a bizottság kapja meg a szót, hogy bemutassa a fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatos információkat. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt a bevezetőt, nagy öröm, hogy itt lehetek önökkel. A bizottsági közlemény főbb, vonala, főbb vonalait fogom felvázolni a fenntartható fejlesztési célokról. Először arra emlékeztetek, hogy az ENSZ keretein belül fogadták el ezeket a fenntartható fejlesztési célokat. Ugye 2030-as agendáról van szó, 2015. szeptemberében született meg a döntés, és ez egy mérföldkő. Azért, mert ez az első alkalom, amikor globális, közös jövőkép született meg a fenntartható fejlődésről, és ez azért is fontos, mert az ENSZ valamennyi tagja fogadta el ezeket a fejlesztési célokat. És szerintünk azért is mérföldkövet jelent ez, mert minden érintettel közösen zajlottak a tárgyalások. A fenntartható fejlesztési célok esetében ugye voltak a milleniumi célkitűzések régen, a fejlett, illetve a fejlődő országok között most pedig egy közös egyetemes agenda van, amit mindenki elfogad, és amely 2030-ig kísér bennünket. 17 fenntartható fejlesztési cél van, és 169 ezekhez kapcsolódó célkitűzés. Tulajdonképpen minden politika területet lefednek ezek, a szegénység csökkentésétől, az élelmiszerbiztonságon át, a fenntartható növekedésig, és vannak nagyon komoly környezetvédelmi kérdések is itt a víz, a településfejlesztés, a tengeri és földi, szárazföldi ökoszisztémák, az erőforrás hatékonyság. Nem csak egy újabb állásfoglalásról van szó. Ez egy politikai kötelezettségvállalás, amely cselekvéseket von maga után. Tehát ez nem egy egyszerű, újabb üres nemzetközi nyilatkozat. Ez megosztott felelősségvállalást jelent az ENSZ szintjén, illetve helyi, nemzeti és Európai Uniós szinten is. Az Európai Unió egyébként nagyon fontos szerepet játszott ezekben a tárgyalásokban, hogy megszülesen a megállapodás. Miért? Azért, mert Európa elkötelezte magát a fenntartható fejlesztés mellett a fejlődés mellett. Ezek benne vannak az EU-s prioritásokban, és nagyon büszke volt az EU arra, hogy az egyik vezető szerepet játszotta Szeretném hangsúlyozni azt, hogy az Európai Unió továbbra is vezető szerepet kíván magáénak tudni a fenntartható fejlesztés témájában, és ennek a fényében fogadta el a múlt héten, amit, ahogy ön is mondta, nagyon helyesen elnök úr, a fenntartható fejlesztési csomagot. Három közleményről van szó. Egy közlemény a fenntartható fejlesztési célokról, aztán az európai konszenzus a fejleszt, fejlődésért, fejlesztésért, fejlesztési politikákért, illetve a kotonó utáni agenda, amely az afrikai, a karibi és a csendes óceáni térséggel foglalkozik. Tehát ez a három közlemény. A most eh, itt a szakbizottságban a fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatos közleményre szeretnék összpontosítani. Ugyan az egész csomag egy átfogó választ jelent. A bizottság úgy gondolta, hogy jó ezt a megosztást megtartani, és egyben tartani a külső és a belső dimenziót, és a három közleményt megtartani. Szerintem hasznos lenne, hogyha a fenntartható európai jövő felé vezető lépéseket vázolnám fel. Így neveztük ezeket a kereteket ugyanis. Tehát a fenntartható fejlesztési célokat próbáljuk beépíteni az EU-s politikákba és jogalkotásba és a jelenlegi bizottsági prioritásokban. Azaz kezdtem, hogy a kiinduló pont az az, hogy Európa nincs rossz helyzetben a 2030-as célok teljesítéséig, teljesítéséhez. Ugyanis mindegyik cél teljesítése felé elkezdtünk dolgozni, vezető szerepben vagyunk, és továbbra is az élen maradhatunk. Én azt mondanám, hogy az Európai Parlament egyébként ezeknek az eredményeknek az oroszlán részét magáénak tudhatja, mert ez az önök munkájának és az önök erőfeszítéseinek hála, hogy Európa most jobb helyzetben van, mint egyébként lett volna. Attól függetlenül, hogy vannak jó eredmények, még rengeteg munka áll előttünk, és nagyon sok mindent kell tenni annak érdekében, hogy garantáljuk a végrehajtást, illetve a célzott a célzott cselekvést az összes területen. Ugyan fejlettebbek vagyunk más régióknál a világon, ha nem tesszük meg ezeket a további lépéseket, akkor viszont nem fogjuk tudni teljesíteni a fejlesztési célokat 2030-ig. A bizottság az elkövetkezendő évekre koncentrál, Timmermans alelnök úr vezette ezt a munkát, egy 20 biztosból álló projektcsapatot hozott létre, annak érdekében, hogy a politikai útmutatás megszülessen. Tájékoztatom önöket arról, hogy Timmermans alelnök úr tovább, folytatja ki, tovább kívánja folytatni a munkát ezzel a projektcsapattal, annak érdekében, hogy politikailag is meglegyen a koherencia. Egy fontos elem a bizonyíték alapú politikai döntéshozás, tehát Tisztában kell lennünk mindig a helyzettel, megfelelő kiigazításokat kell megtenni, és elszámoltathatónak lenni a parlamenttel, az állampolgárokkal, és így tovább szemben. Tehát az EU-s tagállamokban folyamatosan monitorozni kell a helyzetet, a nemzetközi partnereink felé is jelenteni kell az előlehaladást, például az ENSZ magas szintű politikai fóruma felé is. Környezetvédelmi szempontból ez a közlemény igen erős. Rögtön az elejétől fogva kimondjuk, hogy az európaiak víziója a fenntartható fejlesztés tekintetében méltó élet mindenki számára, amely a gazdasági jólétet és a hatékonyságot, a békés társadalmakat, a társadalmi inklúziót és a környezetvédelmi felelősségvállalást összehangolja, egymáshoz igazítja. A környezetvédelmi, aki a hosszú távú fenntarthatóság szempontjából elengedhetetlenül fontos. Az persze igaz, hogy ez a folyamat rettenetesen összetett, rengeteg fejlesztési cél van, rengeteg különböző politikát érintenek ezek a célok. Tehát ebben a közleményben megpróbáltunk egyfajta térképet készíteni a politikákról, és felvázolni, hogy hol tartunk a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásában. Nem csak Arról van szó, hogy rendeletek és kezdeményezések fedik ezt le, amelyek a környezetvédelemmel, természeti erőforrásokkal foglalkoznak, hanem az is látható, hogy elismerjük a természetes, természeti erőforrások fenntartásának, megőrzésének a fontosságát. És itt szeretnék egy példát említeni, a közös agrárpolitika jelentőségét. A kap egyre inkább a fenntartható az erőforrások fenntartható felhasználására kell, hogy összpontosítson, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos célok végrehajtására, és ugyanez igaz a közös halászati politikára is. Tehát ennek a politikának is hozzá kell járulnia a e, halállomány fenntartható menedzseléséhez. Az Európai Uniónak is egyre több környezetvédelemmel kapcsolatos egészségügyi problémát kell kezelnie. a gazdasági növekedést a környezetvédelmi károktól nem lehet illetve szeretnénk szétválasztani, tehát hogy ezek ne okozzanak környezetvédelmi károkat. A fő üzenet pedig a mainstreaming, ami a közleményből megszületik, tehát a fenntartható fejlesztési célokat mindenhol be kell építeni. Timmermans alelnök úr ehhez ragaszkodik. Ez az irányelv, az alapelv a munkánkban, és Timmermans urat idézem, hogyha jövőt akarunk a gyermekeinknek, a bolygónknak, amely mindenkinek az előnyét szolgálja. Az EU 2030-as agendájának a végrehajtása közös felelősségvállalás, amelyhez mindenkinek hozzá kell járulnia. A bizottság azt is elismeri, hogy ez nem csak a bizottság feladata, hanem együtt kell működnünk a parlamenttel és az európai intézményekkel, nagy felelőssége van a tagállamoknak a saját hatásköreiken belül, illetve elismeri a bizottság azt is, hogy a magánszféra is komolyan hozzájárulhat a környezetvédelmi célok megvalósításához, illetve fontos a konkrét fellépés a felelős vállalkozások részéről ahhoz, hogy ezeket a kihívásoknak, ezeknek megfeleljünk. Egy másik terület, ahol egyre több a munka, az a fenntartható finanszírozás kérdése. Önök is tudják, hogy az UNDP eh, hamarosan kiadott, eh, vagy közelmúltban kiadott egy olyan jelentést, amely a pénzügyi rendszer eh, kizöldítéséről szól, fenntartható finanszírozás, zöld kötvények, stb. az SDG megvalósításához konkrétan mit tervezünk meglépni. Itt az Európai Bizottság figyelemmel van arra az állásfoglalásra is, amit az Európai Parlament elfogadott a témában, és követtük is az útmutatásukat. Alapvetően két fellépési irány van. Az egyik az, hogy a, az SDG-k megvalósítása 2030-ig, ez az EU 2020-as agenda keretébe kell, hogy megtörténjen, erről már beszéltünk. Aztán ott van az európai szemeszter, az Európa 2020 agenda, a hetedik környezetvédelmi cselekvési program, a 2030-as SDG-k. Hogyan fogjuk koherensé tenni ezeket a folyamatokat? Nos, először is eh, megpróbáljuk integrálni az SDG-ket az EU 2020-as cselekvési tervébe. Emellett a hosszú távú kitekintést is elő kell készíteni, tehát 2020 utáni időszakra is kitekintésre kell lenni. Ezeknek össze kell illeszkedni ezeknek a folyamatoknak, és párhuzamosan kell futniuk. És itt jön a képbe az új 2020 utáni pénzügyi költségvetési keret, amelyet oly módon kell modulálni, hogy az EU költségvetési hozzájárulása az szolgálja az Európai Unió hosszú távú céljait. A 2030-as menetrend, illetve agenda végrehajtása az közös felelősség. A bizottság nagyon pozitívan fog hozzáállni az önök javaslataihoz, ajánlásaihoz a végrehajtás során, és teljes mértékben szükségünk van az Európai Parlamentre a végrehajtáshoz. Emellett növelni kell a tudatosságot, meg kell törni a csendet, el kell magyarázni, hogy mi ez a fenntarthatóság, de tudom, hogy az Európai Parlament többi bizottságával és önökkel együtt önök is fognak ezzel foglalkozni. Közös tehát a teendőnk a civil társadalommal, a polgárokkal, különböző szervezetekkel, vállalkozásokkal. Szeretnénk nekik hangot és szerepet adni, ezért is javasolja ez a közlemény, hogy egy többszereplős platformot hozzunk létre, ennek előkészítése folyik. December 20-án lesz egy magas szintű konferencia, amely után összeáll a platform. Tehát azt gondolom, hogy összefoglalva ennyit tudtam elmondani, és szeretnék válaszolni az önök kérdéseire is, önök olvashatták a közleményt. A közlemény az gyakorlatilag egy kiinduló pont. Ne várják ettől a közleménytől azt, hogy mindenre válaszol, mindent szabályoz, ami lényeges az az, hogy mi következik ezután, milyen fellépések történnek ezután. Hat nagyon fontos része van ennek a kommunikáció, ennek a közleménynek folyamat szempontjából. Az Európai Bizottság mainstreamelni fogja az SDG-ket az összes szakpolitikájába, tehát minden létező szakpolitikának figyelembe kell vennie a fenntartható fejlődés három pillérét, társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi védelmi pilléreket 2017-től időszakosan beszámolunk arról, hogy hogyan valósulnak meg a fenntartható fejlesztési célok, eh, hogy lássuk, hogy érünk-e el eredményt vagy sem. Együttműködünk a külső partnereinkkel, ugyanis a fenntartható fejlesztési célok azok nem egy európai téma. Eh, nyilván a fejlesztési együttműködésben vezető szerepet kell játszanunk, de együtt kell működni a világgal emellett a 2030-as agendát a tanácssal és a parlamenttel közösen kell megvalósítani. Adok erre egy példát. Az egyik legfontosabb a fenntartható fogyasztás és termelés, ez a körforgásos gazdasági koncepció. Ezen a területen az Európai Parlamentnek nagyon gomoly szerepe van. Itt van egy több szereplős platform, amelyről már beszéltem, és amelynek a feladata az, hogy a különböző ágazatokban az SDG-k megvalósításáról ezt mit cserélhessenek, és végezetül együttműködünk annak érdekében, hogy a 2020 utáni hosszabb távú jövőképet kialakíthassuk e, érteni kell, hogy ezek az első lépések, és ezt követi még e, nagyon e, jelentős mennyiségű munka. Az európai gazdaságot akarjuk egy új pályára állítani, jobb életet akarunk a polgároknak, és igazán az én célom az az, hogy meghallgassam az önök reakcióit, álláspontját, Tudom, hogy az SDG-kkel kapcsolatban nagyon komoly ambícióról tett tanulmányzóságot a parlament már eddig. Ez egy európai projekt. Nagyon örülnénk annak, hogyha önök megmondanák nekünk, hogy hol lehet javítani ezeken a folyamatokon, mely részekenhez nyúlnának örök hozzá, hol, hol hiányolnak ambíciót, vagy ötleteket arra vonatkozóan, hogy hogy lehet bevonni a többi intézményt, hogy lehet bevonni a magánszférát. Igazándiból itt most egy vita kezdődik ezzel a közleménnyel, tagállamokban is felvetjük ezeket a kérdéseket, és egy befogadó folyamatot tudunk beindítani, amely végén sikerre visz bennünket. Legfontosabb eh, természetesen az, hogy a 2030-as SDG célok megvalósuljanak. Ez a polgárok és a bolygó érdeke is. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Most megadnám a szót. A kollégáknak Ájúzó asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a főigazgató úrnak, hogy eljött ide, és elmagyarázta ezt a közleményt. Gratulálok az ambíciójához, és ahhoz, hogy kijelölték a célokat. Azt gondolom, hogy jó alapokat ad a körforgásos gazdaság, az emissziócsökkentés, a nem ETS ágazatokban is, tehát teljes mértékben támogatom ezt a javaslatot, támogatom a közleményt, és úgy gondolom, hogy a Környezetvédelmi Bizottság nagyon hasznos szövetségese lesz az Európai Bizottságnak ebben a felállásban. Örülök annak is, hogy kialakítják ezt a platformot, amiről beszélt. Eh, fontos, hogy egy értékelő, eh, monitorozó platform létrejöjjön. Ön azt is kérdezte tőlünk, hogy hogyan lehet a vállalkozásokat bevonni. Úgy gondolom, hogy az egyetlen módja annak, hogy ez sikerüljön, az az, hogyha a vállalkozók látják azt, hogy mindez nekik és az érdekük és a gazdasági növekedés szolgálja. A környezeti viszonyok rendezése az igazándiból technológiai fejlesztéssel is jár, és ebből pedig mindenki hasznot húzhat. Köszönöm. És szeretném tudni, hogy mit gondol mindenről a főigazgató úr információi szerint a világ, itt Európában mi komoly erőfeszítéseket teszünk, minden ágazat elvégzi, amit kell. A világ többi részén azonban csak nyilatkozatok vannak, és senki nem tűnik követni az Európai Uniót. És mivel mi be akarjuk vonni a vállalkozásokat, nem nagyon értik, hogy miről van szó, mert igazándiból nekik olyan körülmények között kell versenyezniük a világ többi cégével, hogy azoknak nem kell ilyen célkitűzéseket teljesíteniük, és aztán ott van Trump elnök jelölt úr, aki nem csak vissza akar vonulni egy olyan megállapodástól, amit az Egyesült Államok aláírt, hanem még ezen is túl akar lépni, hogy még ennél is többet akar, és igazándiból egy még rosszabb helyzet alakulhat ki. Mit gondol ön mindenről? Mit gondol arról, hogy mindez nyomás alá helyezi a gazdaságunkat és a vállalkozásainkat, akkor, amikor a világ többi részén a vállalkozásoknak nincsen ilyen kötelezettség, és mit gondol az új amerikai elnök szerepéről Um, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Feltételezem, hogy Ugye itt van egy kérdés az változással kapcsolatban, hogy milyen mértékben, ön szerint, milyen mértékben tudják ezek az előremutató javaslatok megfelelni az éghajlatváltozás támasztott a követelményeknek, kívánalmaknak viszonylag gyorsan. És azok a dolgok, amelyek már teljesen rendben vannak és működnek, azok mondjuk 10-15 év múlva már nem működnek esetleg. Mielőtt európai parlamenti képviselő lettem, egy nagy Egyesült Királyságbeli fejlesztő szervezetnél, a Christian Aid-nél dolgoztam. Az egyik elsők között voltunk, akik az éghalatváltozással kapcsolatban dolgoztunk, és ezen dolgoztunk, és azért tettük ezt, mert a partner szervezeteink, akikkel együttműködtünk a fejlődő országokban, világosra tették, hogy változik az éghajlat, még pedig olyan módon, ami különösen a szegények számára nagyon káros és hátrányos. És az egyik partner szervezet azt mondta, reflektálva egy fontos témára elképzelésre, hogy a szegénységet ö, ö, ö, tegyük már a történelem leckék részévé, viszont azt mondták, hogy az éghajlatváltozással állandósítjuk a szegénységet, és elképzelhetjük, hogy milyen rettenetes hatással lesz a fejlődő világra, hogy azok, akik még ma még nem ö, szegények, azok elszegényednek, és azok, akik az elmúlt 15-20 év fejlesztési munkájával kiemelkedhettek a szegénységből, azokat az éghajlatváltozás újra visszataszítja szegénységbe, komoly ö, szegénységbe. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Ez az egyik ö, kérdés, tehát, hogy mennyire éghajlatváltozásnak ellenálló ez az elképzelés. És a második dolog, ami ide kapcsolódik, hogy az erdőgazdálkodásnak nagyon nagy szerepe van globális szinten az éghajlatváltozással szembeni harcban, és nagyon, nagyon hasznos szerepe lehet az erdőgazdálkodásnak, mind a bolygó, mind északi és déli féltekén, és próbáljunk meg mindenhol új erdőket tervezni, telepíteni, ahol csak lehet. És ezt meg kell valósítani. Ahol nem tudjuk ezt megvalósítani, ott, ott pedig mocsaras területeket kell létrehozni, hiszen gyakran, különösen a világnak olyan részein, nagy igény van a, a tőzegre, és a tőzegre és a mocsas területekre is nagyon nagy szükség van, és meg kell ezeket védeni. És ez összekötni azt a területet, amit úgy hívunk, hogy agrár erdőgazdálkodás, és ez megvalósult 50-100 évvel ezelőtt, ahhoz vissza kellene térnünk, hiszen az éghajlatváltozás szempontjából rendkívül hatékony lehetne, és az agrár erdőgazdálkodásnak az a lényege, hogy kevesebb műtrágyát kell használnunk, és ez megint csak az előletes, az rengeteg foszilis anyagra, tüzelőanyagra van szükség, tehát ez minél többet tudunk ebből felhasználni, annál jobb, és éppen ezért kellene koncentrálnunk az agrárerdő gazdálkodásra. Lehet, hogy ez nem túl divatos dolog, olyan gyakorlathoz visszatérni, ami száz évvel ezelőtt volt ö, szokás, de azt gondolom, hogy ha ezt nem tesszük, akkor főleg a szegények és az alacsony jövedelműek érdekében meg kell fontolnunk, hogy ezt mégiscsak megtesszük. Tehát Kérdés az, hogy a javaslat mennyire állja ki az változás próbáját, és hogy az erdősítés, illetve a, az agrár erdőgazdálkodás szerepét is felismerték -e ebben a kérdésben és folyamatban. Elnök, köszönöm szépen, Gerbáni úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Kreszpórnak is, és nem akarom megsérteni, de én jobban örültem volna Marsz biztos úrnak, hiszen ő az, aki a szárnyai alá vette ezt a projektet, és amikor ellátogatott egy évvel ezelőtt márciusban a, a szakbizottságunkba, akkor úgy gondolta, hogy ezek az SDG-k jelentik a fenntarthatóságot illetően a, a munkájának az egyik lényegét, és most ezt kaptuk. Megmondom őszintén, hogy én nagyot csalódtam ebben a dokumentumban, amit múlt héten terjesztettek elő. Először is azért, mert hogyha összehasonlítjuk az előző, megelőző milleniumi célokat a fenntartató célokkal, egy dolog nagyon fontos, hogy az ENSZ elismeri azt a tényt, hogy a fenntarthatóság feltétele a szegénység elleni harcnak, előfeltétele annak megszüntetésének. És, és enélkül nem tudunk fölvenni a harcot az változásra sem. Ez egy, ez egy illúzió, hogy ez így menne. Ugyanez vonatkozik a biodiverzitásra és az ökoszisztémákra a természetre, a vízminőség, halászat, stb. Tehát minden, szinte minden, amiért ebben a bizottságban küzdünk, ez azon áll vagy bukik, hogy, hogy a szegénység ellen is harcolunk. És ez az egyik legfontosabb üzenet ezen célok számára, hogy felismerjük a fenntarthatóság fontosságát ahhoz, hogy jobb életet tudjunk biztosítani a 7, nem tudom hány tized milliárd embernek itt a Földön. Hatalmas, nagy, nagy ígéret, hangzatos ígéret volt a bizottság és a biztos úr részéről, hogy a, az SDG-nek az Európára szabása segítheti azt, hogy ezek a politikáinkat összhangba hozzuk ezekkel a célokkal, és így biztosítsuk a fenntarthatóságot. De hogy őszinte legyek, ez inkább olyan, mint egy vezetői összefoglalója annak, amit már amúgy is csinálunk. Az egyetlen különbség az, hogy hogy most megpróbálunk ezekhez a célokhoz igazodni, de nem látok benne semmiféle további dolgot azon kívül, hogy egy projektímet hozunk létre 20 biztos részéről, és akkor felmerül a kérdés, hogy akkor melyik biztos marad ki ebből a játékból, mondjuk lehet, hogy az Egyesült Királyságbeli. Tehát akkor ezek szerint van hét olyan biztos, aki, akinek semmi köze nincsen a, a fenntartható célokhoz. Kik ezek, kérdezem én. Aztán úgy látom, hogy inkább a, egy bürokratikus cirkuszt hozunk létre, azért, hogy e- halogassuk a valódi politikai döntéseket, sem, mint bármiféle mást. Vegyük például a 14-15-ös SDG-t. Mind a kettő biodiverzitással kapcsolatos. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy ezeket a célokat el tudja érni Európa, hogy a, a biztos bizottság azt sem tudja eldönteni, hogy maradjon-e a jelenleg érvényes biodiverzitással kapcsolatos jogszabály. Még mindig várunk egy válaszra, hiszen tudjuk, Juncker elnök úrnak írtunk levelet, és meglehetősen kiábrándító választ kaptunk rá. Tehát mi a bizottságnak a a tekintélye, a garanciája arra, hogy igenis fog valami történni, hiszen eddig nem nagyon ö, tett le semmit az asztalra ezzel kapcsolatban. A második akcióterv az még ambiciózusabb volt, mint ez a kommunikáció. Az is ambiciózusabb volt, mint ez a ö, közlemény. A számvevőszék is rámutatott, hogy bizonyos szektor, és egyáltalán nem teljesíti azt a bizonyos 20%-os feltételt az a kapcsolatos fellépések tekintetében. Tehát most csak a valós életet nézem. Phil Hogan biztos úrt, urat kérdeztem meg ma korábban a Költségvetési Ellenzősi Bizottságban, hogy a, a mezőgazdasági kérdésekben, és azt mondta, hogy hát le kell várnunk a következő kapreformot. Na de hát az mikor lesz még? Hány év múlva? Tehát én itt lá- nem látom ebben a, a dolognak a sürgősségét, nem jelenik meg. És egy nagyon konkrét javaslat végül. Voltak feltarthatósági kritériumok a, a szemeszterben, amit törölt a jelenlegi bizottság, eltörölt, ezeket visszaemeljük? Hiszen ezek pontosan megfelelnek az SDG-knek, és ezek nagyon hasznosak lennének, hogyha visszaemelnénk őket. Azt gondolom, hogy a saját kezdeményezésű parlamenti jelentés de majd oda fogunk figyelni, de azt gondolom, hogy, hogy összeszedheti magát a bizottság, hogy le tudjon tenni valamit, akár az ENSZ irányában is az asztalra az ígéreteinek megfelelően. Elnök, köszönöm szépen, biztos vagyok, hogy egy más füllel hallgatta a bizottság képviselője az elhangzottakat, és ez is nagyon fontos, hogy lássuk a különböző álláspontokat a parlamenti pártok között. És akkor most visszaadnám önnek a szót és a lehetőséget a választadásra. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a képviselőknek is és azt gondolom, hogy a bizottság értékeli, a szakbizottság az őszinte beszédet, és ez is. És akkor én most uh, Ajuzó asszonynak válaszolnék. Ajuzó asszony elmondta, hogy támogatja a közleményt, és úgy érzi, hogy ambíciózus, hogy az MV szakbizottság se lehet a bizottságnak ebben. Én nagyon remélem, hogy ez így lesz, és közösen lépünk erre az útra. És ez az egyik elkötelezettség az Európai Parlamenttel, az egyik olyan elkötelezettség, ami nagyot lendíthet az SDG-kkel kapcsolatos munkán, és az, ezzel kapcsolatos előrehaladásban. Aztán itt volt az a kérdés, hogy hogyan vonjuk be az üzleti világot, a vállalkozásokat, és szerint a válasz az lehet, hogy hogy a környezetet áldásnak és ne valamiféle akadálynak tekintsük. Ez a változás most kezd megtörténni, a környezetet eddig akadályként és korlátként élték meg a vállalkozások, most most pedig olyan üzleti modellel állnak elő a vállalkozások, amelyek innovatívak, amelyek munkahelyeket teremtenek, és ezek azok, amelyek legjobban teljesítenek, és ezek azok, amelyek a fenntarthatóságot is figyelembe veszik. És a bizottság ezért gondolja úgy, hogy nagyon fontos bevonni a magánszférát. És ez történt az ENSZ határozat esetén is, és ezért jutott eszünkbe ez a platform. Ez a mm, lehetőséget arra, hogy fenntartsuk a párbeszédet, hogy bevonjuk a vállalkozásokat, hogy érezzék, hogy egyenrangú félként részesei ennek a folyamatnak, kicseréljék a jó gyakorlatokat a szektorokon belül, és így be lehet vonni a tagországokat is. Nagyon fontos kérdést tettek fel nevezetesen, hogy mi az EU stratégiája a világ többi részével kapcsolatban, és ez is része a csomagnak. Én az első részére koncentráltam ennek a közleménycsomagnak, hiszen ez az uniós stratégiával foglalkozik. De van két másik közlemény is, amely ezzel foglalkozik, hogy legyen új európai konszenzus a fejlesztési politikával kapcsolatban. Ebben a javaslatban szerepel arra irányuló javaslat, hogy legyen egy olyan agenda, amely partnerséget irányoz elő. A fejlesztési politikát sokszor kritizálják azzal, hogy nagyon paternalista. És azt kell elérnünk, hogy az intézmények és a tagállamok is részesei legyenek, a, például a fenntartató energia területén, az éghajlatváltozás elleni harcnak, a befektetésben, migráció, mobilitás az egyenlőség, nemek közti egyenlőség, a fiatalokkal kapcsolatos kérdések. A hitelesebbé akarjuk tenni a fejlesztési politikát azzal, hogy közös elemzéseket végzünk, és közösen lépünk fel, közösen tervezünk a az országokkal, az érintett országokkal együtt. És az egyik legfontosabb eszköz ehhez ez az elképzelés, hogy legyen egy kül- európai külső befektetési, beruházási terv, hogy legyen lehetőség forrásokat szerezni, hogy a, az azt leginkább igénylő rászoruló országokban lehessen ezeket a fejlesztéseket beindítani. Az AKC országokban is 2000, mostan és 2020 között, ez multilaterális alapon történik, és szeretnénk, hogy a globális kihívásokkal multilaterális, multilaterális alapon foglalkozzunk, keret, megállapodás, keret, megállapodás keretében, amely partnerséget kíván, kínál a csendes óceán, az Afrika és a karibi térség számára, amely figyelembe veszi a regionális sajátosságokat is. Ami az Egyesült Államokban a választások utáni helyzetet illeti, azt hadd mondjam el, hogy az Egyesült Államok támogatta a fenntartható fejlesztési célokat, aktív partnerként viselkedett a fejlesztésben, és megpróbáljuk ezeket a kitűzött célokat elérni akkor is, hogyha változik az, ahogyan a világ többi részén felé viszonyulnak. És először is szeretném azt mondani, hogy nagyon helyesen mutatott rá az éghajlatváltozás jelentőségére. És azt kérdezte, hogy mennyire éghajlatváltozás ellenálló biztos lesz ez a dolog, ezek az SDG-k. A 13-as célra hívnám föl a figyelmet, sürgős lépést tenni, hogy leküzdjük az éghajlatváltozást és annak a hatásait. És van itt egy kis csillag, hogy, és elismerve azt, hogy az ENSZ keret konvenciója ezzel kapcsolatban az első számú kormányközi e, fórum, amely ezzel a globális kihívással tud foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy egyrészt folytatnunk kell az éghajlatváltozási megállapodás végrehajtását, ugye a történelmi jelentőségű párizsi, illetve marakesi megállapodást, ezt végre kell hajtani, ezeket a célokat, amelyeket ezért fogadtunk el, de azt is jelenti, hogy be kell emelni az éghajlatváltozást az összes többi politikába, és ez, ez azt jelenti, hogy természetesen európai szinten kell integrálnunk a az éghajlatváltozást, hogy növeljük az energiahatékonyságot, csökkentsük a kibocsátásokat, és növeljük a, fe, a megújuló erőforrások arányát. De az uniós költségvetés 20%-át fordítsuk az éghajlatváltozás elleni harcra. Na most ezeket az elkövetkező években bizony meg kell valósítani, végre el kell hajtani. Azt gondolom, hogy az az elem, amire ön utal, az az, hogy hogyan fogunk eljönni, mit fogunk tenni a a fejlődő országokkal kapcsolatban, hiszen nagyon drámai a helyzet az éghajlatváltozás miatt kialakult helyzet. Mert a párizsi megállapodásban van egy rendelkezés, a 100 milliárd dolláros finanszírozás, amelyet a fejlődő országok erőfeszítéseinek segítésére, támogatására irányozunk elő. És vannak egyéb fontos elemek, amelyek amiket erre fel lehet használni. Főleg például az erdőgazdálkodás. Erre is kitér, ezt lefedi a 15-ös cél, amely az elsivatagosodás elleni harcot küzdi ki, illetve az ökoszisztémák megőrzését, illetve a biodiverzitás fenntartását és annak vesztesége ellen harcol, különös tekintettel, és ez szerepel benne az erdős területeken. És ez azt jelenti, hogy a biodiverzitásra vonatkozó stratégiánk, amelyet elfogadtunk, amelynek nagyon ambiciózus a, a kitű célkitűzése, hogy 2020-ra megállítsuk a biodiverzitás csökkenését. Nagyon fontos szerepe van az erdőknek, és az erdőgazdálkodásnak is, természetesen az agrárgazdálkodásnak is nagyon aktívan kell tevékenykednünk, jelentenünk kell a 17-es SDG megvalósulásáról, de igen, az erdőknek nagyon fontos szerepe van a az változás elleni harcban. Tehát szeretném biztosítani önöket arról, hogy ez a három dolog, amit említett, azok, azokat teljesen lefedi ez a stratégia. Na most Gebrandi úr nem volt olyan nagyon elégedett ezzel a közleménnyel. Elnézést kérek, hogy velem kellett beérnie Timmermans biztos úr helyett, de biztosíthatom, hogy annak ellenére, hogy ma nem tudott itt lenni, nagyon fontosnak tartja ezt a stratégiát, és azon van, hogy ez a dolog ne aludjon el. És viszont mondott valami nagyon fontot, fontos dolgot, hogy a a fenntarthatóságnak a szegénység leküzdésében rendkívül fontos alapvető szerepe van, és ezt az üzenetet kell továbbítanunk. A, a víz, az élővilág, stb. ezek kulcs területek, kulcs eszközök lehetnek, ahol fel tudunk lépni. Azt gondolom, hogy az Unió ezt tényleg nagyon komolyan veszi. Nagyon aktívan leszünk Kakumban a biodiverzitással kapcsolatos konvencióban mindenki erről beszél az éghajlatváltozásról, de azért a másik oldala a biodiverzitás. És aztán itt lesz a kop, néhány nem sokára, és aztán a világ többi részével meg kell állapodnunk egy nagyon komoly fellépésről, amelyet az különböző szakpolitikákban be kell emelni és építeni, és biztosítom önöket, és köszönöm hiszen a, a Szájteszben erről ez, ezzel kapcsolatban együtt dolgoztunk a, a természettel, az élővilággal kapcsolatban, és itt konkrét lépések történtek. Azt gondolom, hogy itt ebben a közlemények kapcsolatban az volt a gondunk, hogy ez azt mondta, hogy ez inkább egy vezetői összefoglaló, de nincs benne egyéb. És bizonyos szempontból igaza is van, hiszen ez egy kiindulási pont. Annak feltérképezését jelenti, hogy hol vagyunk, melyek a szakpolitikák, és ho, mik a kapcsolatok, mi a kapcsolat a 17 cél és a bizottsági kezdeményezések között. De a politikai megvalósulása ezeknek az SDG-knek, ezeknek a céloknak, ezt nem lehet egyetlen közleményben elintézni. Ez csak a célokat jelöli meg. Felsorolja és azonosítja, hogy hol vagyunk tulajdonképpen, de ezen célok mindegyike, mindegyikét fellépésnek és cselekvésnek kell követni. A fenntartható fejlődések közül a 14-es, 15-ösre utalt, és azt mondta, és utalt a Natura 2000-re. Jövő héten a kollégium fog ezzel kapcsolatban az irányelvről Sungt elnök, illetve Juncker elnök úr jelenlétében beszélni. A biodiverzitással kapcsolatos stratégiában itt is van egy megvalósítandó stratégia, akkor lesz az Energiaunióról is egy kiadott közleményünk, ami megint összekapcsolódik az E, a 17-es SDG-vel ugye a megfizethető, hatékony és fenntartható energia biztosítása. Tehát ezek összefüggenek. Tehát most csak azt jelöltük be a térképen, hogy hol állunk, van egy egy tennivaló lista, de, és ezt ugyanúgy folytatja a bizottság, ugyanezt a logikai munkát, a körforgásos gazdaságról szolgál, szóló csomaggal, az energiaunióval kapcsolatban, stb. Azt is látni kell, a... A hetedik környezetvédelmi keret programmal kapcsolatban is, hogy, hogy ezután mi fog következni. További beszélgetés és eszmecserére van az a parlamenttel, hogy mik az ajánlásaik, hiszen ezt is uh, biztosítani kell. Természetesen a szemeszter. Azt kérdezte, hogy a fenntarthatóság is kritérium lesz a szemeszter folyamatban. Azt gondolom, hogy erre a válasz az, hogy a, az SDG-k és a 2030-as SDG-k elfogadás után ezt beépítjük, mainstreameljük a szakpolitikába és az európai szemeszterbe, és ezek között ott lesz a fenntartható fejlesztés is, fejlődés is. És meg kell, és meg kell tudni mutatni, hogy igenis lépünk előre. Tehát röviden összefoglalva én azt mondanám Bevandi úrnak, hogy nézzük meg, hogy hol tudunk javítani a kommunikációnak, a közleménynek azon elemein, amelyek amikkel nem volt elégedett, mi az, amiben egyet tudunk érteni, és ami a tartalmat illeti, nagyon fontos, hogy nagyon magasak az ambícióink, és ez a legfontosabb elkötelezettség és kihívás valószínűleg, amelyel az Európai Unió, illetve a nemzetközi közösség az elkövetkezendő néhány évre tett, és elkötelezte magát, és őszintén bízunk abban, hogy tudunk együttműködni az ENVI szakbizottsággal, a parlamenttel, és lehetőségünk lesz arra, hogy tudjunk ezeken az elemeken javítani a közleményben, ahol úgy gondolja, hogy egy kicsit tovább is mehettünk volna, vagy az eljárás elemein is. Ez nagyon fontos, hogy hatékony eljárásunk legyen, amely megfelelően az összes többi egyéb munkánknak. Folytatjuk az eszmecseréket, a tárgyalásokat, a saját kezdeményezésű jelentést is meg fogjuk majd vizsgálni, és nagyon értékeljük, hogy azt a munkát, amikor az ENVI szakbizottság a többi parlamenti szakbizottsággal együtt dolgozik, hiszen őket is érintik ezek az SDG-k. Ami a nyolc biztos illeti, aki nem részese e, ennek a projektémnek, e, megígérem, hogy utána járok, és lehet, még az is lehet, hogy Timmermans biztos úr megkéri őket, hogy akkor már legyen ki a létszám, ők is csatlakozzanak. Köszönöm. Thank you for being here. Köszönöm a válaszait, és köszönöm, hogy eljött ide közénk. Azt gondolom, hogy ezzel a mai ülést le is zárhatjuk. Kilenckor kezdtünk a koordinátorokkal, hosszú nap volt, legközelebb mikor találkozunk? December. December 8-án. Köszönöm, és találkozunk tehát december 8-án.